Bon. On est fini. on est. On... Ouais. Chers collègues, chers collègues, si vous voulez bien, nous allons commencer notre. Euh, Tisztelt kollégák, megkezdhetjük az ülésünket. Bon, si vous voulez pas, on commence pas. Hein. Nem akarják, nem kezdünk, de ha kezdeni óhajtanak, akkor csendet kérek. Bon, prenez place là tous. Là. Kérem, foglaljanak helyet. Alors, vous avez été informé de l'ordre du jour. Mindenki megkapta a tájékoztatást a napirendről, van-e észrevétel ezzel kapcsolatosan? Nincs. Ez esetben a napirendet elfogadottnak tekintem. Mielőtt megkezdenénk a ma délutáni értekezletet a kirakodásról. Szeretnék itt több szemét üdvözölni, méghozzá Ulrike Rodüszt kolléga, fiatal munkatársnőjét, Emilike Krügert és Annelike Laufot. Elnézést, ha rosszul ejtem ki a német neveket, de mindenképpen szeretném őket üdvözölni. Ezen kívül észak-francia halászok delegációját is szeretném üdvözölni. Boulogne-sur-Merből érkeztek, mégpedig Daniel Feszkel képviselő meghívására őket is szeretném üdvözölni. Ott hátul ülnek a teremben. kezdjük is meg a kirakodási kötelezettségről szóló munkaértekezletet. Ezt a B tematikus főosztály szervezte. Szakbizottságunk a tematikus főosztálytól azt kérte, hogy szervezze munkaértekezletet a kirakodási kötelezettségről, a kvóta limit hatályoló tartozó fajokról és a vegyes és többfajra halászó üzemekről itt a dete Aqua Dániából, az Asti Technália Spanyolországból és a BIM írországi ö, intézetek ö, készítették ezeket a tanulmányokat, ezt e-mailen mindenkinek rendelkezésre bocsájtották, de itt a papír alapú formátumban a teremben is rendelkezésre áll, és mielőtt ö, ö, megadnám majd a szót ö, még a képviselőkkel is lesz egy eszmecsere, és legelőször is Klara Úriknek szeretnék, szeretném őt üdvözölni, aki az STCF elnöke, és ma pedig a DTU Aqua intézet képviseletében van itt. 20 percet kap, hogy bemutassa a kirakodási kötelezettséggel kapcsolatos problémákat az északi tenger térségében úr is asszony. Jól ismerem önt, ezért meglepett, hogy nem láttam a teremben. Nagyon nagyra becsültem már a múltban is az ön szaktudását. Amennyiben készen áll, öné a szó, úr is asszony. monsieur le président messieurs les parlementaires vous tous merci je Elnök úr, képviselők, hölgyeim és uraim, Dániában dolgozom, de francia vagyok, ezért franciául szeretnék szólni. Ezt senki nem veti az ön szemére, asszonyom, mondja az elnök. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy meghívtak, és bemutathatom ezt a munkát. Az északi tengerről fogok szólni. Ugye itt a pelagikus térség halászatáról lesz szó. Először a tanulmányból az északi tenger általános állapotát mutatom be, aztán ezt a halászat lefolytási fajokkal kapcsolatos problémákat, kockázatokat, aztán a 2019-től kezdődő problémákat, perspektívákat és néhány lehetőséget a jövőt tekintve. Először egyfajta elméleti emlékeztetés. A vegyes halászat az északi tengeren mi is, milyen halászat is ez. Nagyon hosszan próbáltunk ezen gondolkodni. Itt egyfajta keverékről van szó, ugye halászok, halászati műveletek zajlanak itt egymástól függően, és ezt megpróbáljuk kategóriákba helyezni, technikai kritériumok mentén, a hálószem nagyság, vagy a kialázott fajok vonatkozásában. Itt tehát olyan kérdésekről van szó, meg nem túl egyszerűek, és a halászat meghatározása, vagy halászati üzem meghatározása, meghatározása két nagy problémát vet fel. Egyrészt az eszközök alapján lehet meghatározni, hogy milyen uh, vagy milyen fajokra halásznak, tőkehalra, vagy akár tókhalra, hogy melyik fajra halásznak nagyobb mennyiségben. Itt nem feltétlenül minden halászt jellemez az adott sajátosság. Aztán ez a hópehely hatás a következő. Minél jobban közelebbről megvizsgáljuk ezeket a helyzeteket, annál jobban látjuk a különbségeket. Ugye három vagy öt nagy kategóriát látunk, hogyha messziről szemléljük a helyzetet, hogyha közelítünk, akkor sokkal több a különbség az egyik halászati üzem és a másik között, vagy akár ugyanaz a halászati üzem különböző időpontú halászatai között. Tehát nehéz meghatározni mindezt, egyfajta egyensúlyt kell találni a kategóriák között, amikről beszélünk, és ezek homogenitását is jobban meg kell vizsgálni. Tehát egyfajta elméleti kérdés ez, hogy hogyan lehet a halászati üzemet meghatározni. És itt a kirakodási kötelezettség vonatkozásában sem könnyű ezt megtenni. Az északi tengeren ugye a 2008-as tőkehal tervet láthatjuk, és ezen a térképen lehet látni a halászati műveletek megoszlását, fenékhálós halászat zajlik főleg az északi tengeren, és a másik területen más eszközökkel halásznak, aztán a pelagikus halászat, az a nyílt tengeri vonóhálós halászat. Az északi tengeren ugye nagyon sok faj él, és vegyes típusú a halászat. Itt láthatjuk a flottákat, a fő fajok feltüntetésével ezen az ábrán. Nagyon sok fajt kifogynak, néha nem szándékosan, de ez egy nagyon összetett képet ad a helyzetről, és nagyon vegyes ez a kép. Az állományok állapota az északi tengeren inkább kedvezőnek tekinthető, ez egy elég jó hír az utóbbi évekből, és nem biológiai változásoknak köszönhető ez, hanem a halászati tevékenységek volumene csökkent a tőkehalat, illetően a 2008-as terv óta, és itt láthatjuk a halászati nyomás csökkenését az állomásra, itt a fekete vonal mutatja ezt a csökkenést, és ez már hatást eredményezett a biomassa növekedésére is a tokhalat illetően. Itt láthatjuk a különböző színekkel a különböző állományok helyzetét. de Nagyon változatos tehát a kép, az egyik évről másikra sokat változik, az első észrevétel, és a második észrevétel, hogy nem tekinthetjük ezeket kész ténynek, mert látjuk, hogy az elmúlt években a mortalitás, a halandóság a halászatnak köszönhetően nőtt, tehát az elmúlt évtized kedvező hatásai akár is tűnhetnek tehát soha nem biztos, hogy meg tudjuk őrizni ezt a kedvező állapotot. A visszadobásokat illetően eh, itt van ez a grafikon, amelyet az ISS készített. Eh, itt az átlagos visszadobási ráta látható a eh, nyelvhal kapcsán, aztán a tokhal, a tőkehal, Euh, és egyéb fajok kapcsán láthatjuk, hogy ezek elég nagyok, 10-20, akár 40 százalékot is elérhet a visszadobási ráta. 2017-es számaink még nincsenek, de nem hiszem, hogy túl sokat változott volna a helyzet a tavalyi évben. Nagyon sokat fog beszélni erről a mélytengeri halászatról, hogy ugye nagy tonna számok vannak, azt, és itt látjuk a többi halász... Euh, Aztán ugye a halászattól elfolytó fajok kockázatának Itt meg kell értenünk először is, hogy miről van szó. Itt nagy munkát végzünk azt illetően, hogy meghatározzuk, hogy melyek az okok, melyek a kategóriák, és ezt a négy kategóriát határoztuk meg. A hármas kategória, az egész egyszerűen annak tudható be, hogy túl kicsi a kvóta. Az egyes és kettes kategóriákat, illetve a kettesnél az állomány egészét illetően elég a kvóta, de rossz az elosztás az országok között, ez tehát a probléma. Ez a relatív stabilitáshoz kapcsolódik. Egyes országoknak túl sok a kvóta, másoknak nem elégséges. Az egyes kategóriánál ugyanazt az elvet láthatjuk, az elosztás az országon belül jelent problémát. Vannak olyan halászok, akiknek túl sok a kvóta, másoknak nem elég. És aztán ott van ez a négyes kategória. Ugye itt az északi tenger kapcsán ez egy inkább gazdasági jellegű probléma. Meg próbáltuk meg határozni, hogy ki a felelős ezért a helyzetért, és ez persze nem egyszerű, Gyakran megosztott a felelősség, ugye itt egyrésztről politikai eszmecserékről van szó a Brüsszel és a takáma között, illetve a halászok között. Ez tehát egy nagyon összetett helyzet. Aztán a második helyzet fontos észrevenni azt is, hogy ezek a csok helyzetek, erről mindenki beszél, de soha senki nem látja, hogy mi is ez, mert ez csak a kirakodási kötelezettség szigorú alkalmazása mellett jelenik meg, tehát ezt nem lehet látni, érzékelni. Itt tehát olyan helyzetekről beszélünk, amelyek bekövetkezhetnek, ha a kirakodási kötelezettséget szigorúan alkalmazzák. Jelenleg nincsenek még valós ilyen helyzetek, amelyeket az USCTF-nek bejelentettek volna. Aztán itt a norsziak elemzését látjuk az északi tengerben élő különböző állományokat illetően, a csok kategóriát illetően. Itt a kettes kategóriát láthatjuk, ez egy politikai jellegű probléma, a relatív stabilitás problémája, illetve a kvóta hiány problémája. Tehát a kvóta elosztás problémájáról van itt szó. Aztán az egyetlen hármas kategória az a tokhal az északi tengerben, és a tőkehal a Katagati térségben. Si on essaie de, de quantifier l'impact... Aztán nézzük meg a csok kihatását. Ez egy nagyon összetett helyzet, tehát nem tudjuk megfigyelni még ezeket a helyzeteket, csak elképzeljük, modellezzük, mi a tudósok. És egyfajta hógolyó hatást is elképzeltünk, regionális szinten. A CMISS minden évben értékeli ezt a helyzetet az északi tenger térségének teljességében. Hogyha egy fajtára limitálódik ez, akkor mi a helyzet a többi fajjal, például nyelvhajlal, a tokhallal, tőkehallal, Ugye ez egy elég összetett ábra, ezt minden évben közzé teszi ez a szervezet. Itt láthatjuk ezeket a hatásokat, illetve ezek alakulását egy olyan tanulmány esetében, amelyet a csok hatással kapcsolatban Nagy-Britanniában végeztek, a különböző nagy-britanniai flották vonatkozásában. És itt látjuk a fő kockázatokat, például a skót flották esetében 2017-ben, ahol is a fattyú makrélára vonatkozó problémák merültek föl, majd a tokharra vonatkozó problémák. Aztán egyéni szinten még bonyolultabb mindennek a vizsgálata. Itt láthatjuk a grafikonokon ezeket az vonalakat, ugye itt Dániában a tőkehallal kapcsolatos problémák voltak, és az, a halász elmagyarázta, hogy hogyan, hogyan kezelte ezeket a problémákat. Ugye itt a piros a kirakodás, a kék az egyéni kvóta, és itt látjuk, hogy a halász mindig arra ö, kényszerül, hogy plusz kvótákat szerezzen, béreljen, hogy a kirakodási kötelezettségnek meg tudjon felelni. 2015-ben láthattuk, hogy nagyon drágává vált az egyik falra vonatkozó kvóta, máshova kellett, hogy menjen halászni, ez a halász, mert már nem volt a saját közvetében bérbe vehető kvóta. És ezt minden áldott nap kezelni kell ezt a helyzetet, és ez mindenki számára bonyodalmakat okoz. És nehéz ezt kezelni, az ilyenfajta helyzeteket, hogyha általános szakpolitikát akarunk ezzel kapcsolatban kialakítani. Aztán nézzük meg a harmadik részben, hogy 2013-15 óta mi történt. Ugye van az északi tengerben egy visszadobási terv, amelyet az ottani országok készítettek, egy elég egyszerű ütemtervel, bizonyos halfajok felsorolásával 2018-ban láthatjuk, hogy a legfőbb fajokra már vonatkozik a, visszadobás, a kirakodási kötelezettség, kivéve a tokhalat. Ugye itt láthattuk a emelést is, ezt előirányozták, de a visszadobási kötelezettség, a visszadobás nem csökkent, viszont ennek megfelelően. Aztán voltak olyan kvóták, amelyeket megemeltek, egyesek esetében el is törölték a kvótát, más fajoknál fel emelték a kvótát, aztán volt fajváltás olyan esetek esetében, ahol nem volt kvóta, és aztán most már bevezették ezt, ez a például a dogfish faj esete, aztán vannak kezelési tervek, ezek viszont egyes halak mortalitását növelték bizonyos feltételek mellett, és bizonyos állományok pedig csökkentek, és itt csak az elővigyázatossági elv alapján járunk el. Tehát ez a kirakodási kötelezettséggel kapcsolatos dilemma középpontjában áll, ez a meggondolás, hogy rugalmasságra van továbbra is szükség a halászati tevékenység folytatásához. Ha viszont a rugalmasság növekszik, akkor nem lesznek már kényszerek szabályok, és akkor nem fogja mindez ösztönözni a változásokat. Tehát itt az a kérdés, hogy a kötelezettségeket tartsuk fenn, vagy a rugalmasságot növeljük. Ugye a tagállamok megközelítései e tekintetben nagyon eltérőek. Egyesek inkább a kötelezettségeket akarják fenntartani, mások pedig időt akarnak hagyni az időnek, és azt remélik, hogy a dolgok majd megváltoznak. Számomra tényleg ez a dilemma képezi a probléma lényegét. Nézzük meg most a négyes részt, a 2019-es perspektívek. Ugye az első, a tokhal, amiről már szóltam, ez az éghajlatváltozás és a Brexit problémához is kapcsolódik. E faj, itt láthatjuk illusztrációként ezeket az ábrákat, a halfaj helyzetét, illetve 2001 és 2011 között. 2001-ben még nagyon kevés volt ebből a halból, és most már egyre több van, látható az ábrán és egyes országok esetében nincs is ennek az egésznek hagyománya, története, mert korábban nem volt ott. Aztán a vörös tonharról is beszélhetünk, a, ezeket nagy vándorló fal, fajokról, amelyek az éghajlatváltozásnak köszönhetően is változtatják az élőhelyüket. Aztán ott van a négyes kategória. Itt lepényhal állomány változásait láthatjuk. A biomassa növekszik, a mortalitás csökken, a visszadobási ráta továbbra is nagyon magas, de az állomány jó állapotú. Tehát itt a lepényhajnál is nagyon sok tanulmány készült, a visszadobási ráta nem elhanyagolható, itt jelenleg még semmilyen megoldást nem találtunk, ami képes lenne megoldani a problémát. Azt, problémát. A harmadik dolog a rájek, a cápek, mint a tüskés cápa helyzete, nagyon érzékenyek ezek biológiailag, és van bizonyos kereskedelmi értékük is. Nagyon sok tanulmány készült az SSDF részéről azt illetően, hogy hogyan lehet itt megfelelni a kirakodási kötelezettségnek nem találtunk megoldást ezen fajok vonatkozásában sem. Tehát az összes kezelési lehetőséget értékeltük, de ezek nagyon gyors, sok hatást kelthetnek. Tehát mindenképpen növelni kell a fajok, e fajok védelmének lehetőségeit. Tehát ezen fajok esetében nem léteznek varázs megoldások, csoda megoldások. Milyen lehetőségek kínálkoznak a jövőre nézve? Az első dolog, hogy az úgynevezett top-upokat jobban kell használni, tehát ezeket a plusz kvótákat, amiket a relatív stabilitás érdekében hoztak létre, ezeket intelligens módon kell hoz felhasználni, hogyha erre szükség van. Ahol ezt megtették, ott kedvező változásokat tapasztalhattunk. Új-Zéland példáján inspirálódhatunk, elég innovatív megoldásokat alkalmaznak, amelyek jól működnek. A második dolog, ugye ösztönözni kell a változásokat eh, az alapoktól kezdve, eredményekre alapozva, és az elektronikus megfigyelést kell ösztönözni. Ez a felelősség és az ellenőrizhetőség egyfajta keverékét hozza létre. Aki át akar állni erre a rendszerre, az plusz kvótákat használhat, aki ugye e, emiatt elutasítja a visszautas, visszadobási rendszert. És persze itt politikai változásokra is van szükség, hogyha megemelik a kvótákat, akkor feltételeket is kell szabni, tehát itt tanúsítani kell, hogy szelektivitási változások következnek be a halászati tevékenységekben. Végezetül szeretnék emlékeztetni ezekre a veszélyekre, amikről ma beszéltem. Az első dolog az, hogy az északi tengeren nagyon vegyes jellegű a halázat, ahogyan tudjuk. Nagy kategóriák szerinti megközelítést alkalmazunk, de sok egyéni különbséget elfed. A csok helyzetek még nem figyeltünk meg ilyet az északi tengeren, csak akkor lesz majd ez megfigyelhető, hogyha szigorúan alkalmazásra kerülnek a kirakodási kötelezettségek. Ahogyan láthatunk, nagyon sok szinten megvalósulhatnak ezek a helyzetek. Európai, nemzeti, regionális, flotta szinten, egyéni szinten, tehát nem, nincs könnyű és egyszerű megoldás. Itt a kihatást kell értékelni, és így kell megoldást találni esetről esetre. Az északi tengeren a problémák főleg a kvóta elosztáshoz kapcsolódnak, tehát itt, nem a, itt az állományok elég jó állapotúak, tehát itt nem biológiai, hanem inkább, tehát itt inkább ö, ö, politikai jellegű problémáról van szó, nem pedig biológiai jellegűről. Ahogy elmondottam már, nagyon sok rendeleti változás következett be, ugye a 15. cikket illetően is, és hogyha az ösztönzéseket, a feltételeket megszüntetjük, illetve csök, nem csökkentjük a visszadobást, az problémákat vet fel. Egyes eseteket nem lehetett megoldani a 15-ös cikk keretei között, tehát itt mindenképpen feltételeket kell szabni, legalább csökkentve a visszadobást, még akkor is, hogyha ezt nem lehet teljesen megszüntetni. Aztán látjuk, hogy ez a kötelezettség kezd működni, jobban kell használni az úgynevezett top apokat, és eredmény alapú ö, irányítást kell alkalmazni. Köszönöm, hogy meghallgattak, és köszönöm a ben dolgozó kollégákat is, akik nagyba hozzájárultak ezen tanulmány elkészítéséhez. Köszönöm. Úr is, asszon, ő nem svájci, ugye? Ön francia, kérdezi az elnök. Ugyanakkor nagyon pontos volt. Tiz... Ugyanakkor odafigyeltünk arra, hogy ez a kirakodási kötelezettség nehezen végrehajtható. Ugye ennek a hátrányát, hátrányait értékelni kell, ugyanakkor ön mégis megerősítette ezt a koncepciót. Köszönöm Úrics asszony a prezentációját, most pedig megadom a szót. Először is üdvözlöm Raúl Prelezzo urat, aki az AZTI Technália részéről érkezett ide, Spanyolországból, neki szintén 20 perce lesz a prezentációja, a bemutatására. Itt most a dél-nyugati vizek helyzetéről nyerhetünk majd képet. Tessék, öni a szó. Eh, Köszönöm szépen a meghívást, és ezt a lehetőséget, hogy eh, ismertessem eh, ezt eh, a munkát, ami gyakorlatilag párhuzamos azzal, amit eh, Clara Ulrich végez, de ez az Atlanti óceán délnyugati vizeire összpontosít. A struktúra a prezentációban a következő. Elég egyszerű. Először is bevezettem a célkitűzéseinket, felvázolom, melyek voltak a célkitűzések, illetve az eredmények, amelyeket elértünk, és egy kicsit hosszabban szeretnék majd a következtetésekről, illetve az ajánlásokról beszélni. Először is egyértelműen definiálnunk kell magát a térséget, amelyet tanulmányoztunk, a dél-nyugati vizeket tanulmányoztuk, ami a térképen szürke színnel van feltüntetve, és ez gyakorlatilag a viszkájai öbölnek felel meg az ibériai felség vizeknek, Madeirára is és az Azori szigetekre terjed ki. Ez az a térség, amelyet tanulmányoztunk. Ezen vizeken, vizeknél különböző országok találhatók, különböző tagállamok, amelyek itt halásznak Belgium, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Portugália, és az Egyesült Királyság, valamint Írország részéről is meg kell említenünk itt egy kisebb mértékű halászatot. Ugyanakkor hangsúlyoznám, hogy amit mindenek előtt tanulmányoztunk, az ennek a rendeletnek a hatása, a csók, a különböző ezzel kapcsolatos helyzeteket vettük figyelembe, hogy hogyan hatnak ki ezen térség hal állományára. Ez nem azt jelenti, hogy azt vizsgáltuk volna, hogy a halászat lefolytó fajok hogyan hatnak ezen tagállamok hal állományára, mi egy árnyaltabb különbség, de azért mindenképpen fontos. Mi volt a célunk? Nos, alapvetően a célunk az volt, hogy azonosítsuk a különböző nyilvánosan hozzáférhető adatbázisok segítségével, hogy melyek azok az állományok, amelyeket halászat lefolytó fajoknak nevezhetünk a kirakodási kötelezettség végrehajtása értelmében. Másodszorban pedig a flottát, a különböző halászati eszközöket, a, az igazgatási, a gazdálkodási fellépéseket, annak érdekében, hogy a járulékos fogást csökkentsük, illetve a kifogások, valamint a kvóta közti deficitet. És Klára is említette, hogy ugye a Brexit, valamint az változás is kihatással van ennek a térségnek az állományára. Mindezzel pedig alapvetően az a célunk, hogy megállapítsuk, melyek a nagy kockázatnak kitett halfajok, figyelembe véve vagy legalábbis elemezve azt a lehetőséget, hogy hogyan tudjuk felhasználni az összes olyan eszközt, amely által ezen helyzet enyhíthető a különböző eszközök, amelyek a közös halászati politika keretében felhasználhatóak, illetve egyéb fellépések, rugalmasság és egyéb eszközök. Hogyan végeztük el ezt a munkát? Nos, alapvetően nem találtuk fel a spanyol viaszt, ugyanis az Északnyugati Térség eh, Tanácsadó Bizottsága már kidolgozott egy eh, eszközt, amely szerintünk eh, egy megfelelő eszköz volt, és ezen állomány enyhítő eszköz vizsgálatával egy előzetes szűrést végeztünk el, és itt felosztottuk a különböző hal állományokat az első kategóriába. Ide tartoznak gyakorlatilag azok, amelyek esetében minden tagállam számára kielégítő a kvóta. A második kategóriába azon halfajokat soroltuk, amelyek esetében a teljes kifogható mennyiség megfelelő az egész unióra nézve, de egyes tagállamok egy kvóta deficittel szembesülnek, a harmadik kategóriába pedig azon fajokat soroltuk, amelyeknél az egész unióra kivetítve nem elégséges a kvóta ahhoz, hogy a hal fogásokat lefedjük. Áttérnék most a munkánk, a tanulmányunk második részére, és itt gyakorlatilag az eredményekről szólnék. Azonban még mielőtt a halálományra kivetítve az eredményekről beszélnék, szeretnék megemlíteni azt a három jellemvonást, amelyet a délnyugati vizek kapcsán eh, megfigyelhetünk, főleg amikor az ilyen halászat lefajtó, lefolytó fajokról beszélünk. Az első egyik gyakori eset, és ez gyakorlatilag más területeknél is megfigyelhető, ez a járulékos fogásokra vonatkozik. A célirányos halászat esetében itt a halászat lefolytó fajok, ugye itt egy normális esetről van szó, elméletben ez azt jelenti, hogy az erőkifejtést csökkenteni kellene a járulékos fajok miatt, és így a, nem használnánk ki a teljes halfogás nyújtotta lehetőséget. A második eset az, amikor a choke a cél fajra vonatkozik egy vegyes halászat keretében. Ebben az esetben a célfajok, illetve a halászat lefolytó fajok maguk a célfajok. Itt több halfajról is lehet szó. És itt a, az erőkifejtést is csökkentjük, és itt nem teljesül éppen ezért a célfajokra kivetített halászati célkitűzés. A harmadik csoport pedig az, amikor a célfaj esetében nincsen tak, de a járulékos fajok esetében igen. Tehát ebben az esetben, noha a cél, a célfaj maga nem teljesül, Itt gyakorlatilag az erőkifejtést csökkentjük, a halászati erőkifejtést, ez az a három eset, amelyet megfigyeltünk, és gyakorlatilag ez egy olyan táblázat, amelynek a részleteiben nem szeretnék belemenni, de ez összefoglalja az egész munkánkat. Kvantitatív szempontból elemeztük az összes délnyugati halfajt, és gyakorlatilag elvégeztük az előzetes szűrést a különböző fajok esetében, és a három kategóriára kivetítve alkalmaztuk az összes lehetőséget, amelyet maga a rendelet is lehetővé tesz számunkra. A különböző lehetőségek alapján meghatároztuk a végső kockázatot. Amikor azt mondjuk, hogy alacsony a kockázat, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy noha van egy kezdeti probléma, a rugalmassági eszközök vagy a mentességek úgy tűnik, hogy képesek orvosolni ezt a problémát. A mérsékelt kockázat azt jelenti, hogy úgy tűnik szintén megoldható a probléma, de előfordulhat az, hogy egy tagállam esetében nulla a kvóta, ilyenkor gyakorlatilag nincs olyan eszköz, amely orvosolna a problémát, és vannak a nagy kockázatú esetek, amelyeknél nem találtunk semmilyen lehetséges problémá, semmi lehetséges megoldást a problémára. Ez az összefoglalás, és állományokra kivetítve megtalálják az elemzést az anyagban. A táblázat gyakorlatilag ennek az összefoglalása. És áttérnék a harmadik részre, amely a következtetéseket, illetve az ajánlásokat tartalmazza. Először is azt szeretném megjegyezni, hogy a különböző konkrét problémák azonosítása elég bonyolult feladat, már csak azért is, mert amit az adatok mutatnak, az az lehet, hogy nem megfelelő, lehet, hogy probléma merül fel az adatokkal, vagy az elemzéssel, vagy a számítással kapcsolatban, vagy egy adott időszak kiválasztásával, amelyre a munkánk kiterjed. Lehet, hogy ez dinamikusabb kellene, hogy legyen kevésbé statikus, tehát ez egy problémát jelent. Egy további probléma pedig az agregáció. Lehet ugyanaz, amit Klára is elmondott, egy tagállam szintjén elkezdeni a feladatot nyilván nem feltétlenül vezet megfelelő következtetésekre, vagy egy halászati állományra kivetítve más adatokat kapunk. Itt nem arról beszélünk, hogy melyek a jövőben a konkrét csók helyzetek, és elképzelhető, hogy bekövetkeznek olyan helyzetek, amelyekre vonatkozóan nem tudjuk előrejelezni azt, hogy mi fog történni, de ennek az ellenkezője is bekövetkezhet. Azonosítunk különböző halászat lefolytó fajokat, amelyek egy adott évben előidézték ezt a helyzetet, Illetve, hogy egy téves üzenetet fogalmazunk meg, ami jövőre nézve nem helytálló. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy ez egy fontos kérdés. Gyakorlatilag áttérnék most az enyhítő intézkedésekre, a swapokra szeretnék kitérni. A swap kapcsolatban pedig a relatív stabilitásra. Amikor swapról beszélünk, általában a gazdálkodás szempontjából két aspektust kell elkülönítenünk. Az egyik dolog a gazdálkodás, a másik pedig a halászati lehetőségek elosztása. Amikor gazdálkodásról beszélünk, illetve gazdálkodási célkitűzésekről. Itt olyan helyzetekre gondolunk, amelyek esetében a TAK alacsonyabb, mint a teljes kifogá, kifogott mennyiség. És az ilyen esetekben általában a megoldás arra vonatkozik, illetve azt jelenti, hogy a visszadobott mennyiséget csökkentjük. Erről nem is érdemes hosszabban beszélni, hiszen gyakorlatilag az intézkedések ebbe az irányba mutatnak. Egy másik teljesen eltérő aspektus, amikor a halászati lehetőségek elosztásáról beszélünk, amikor a TAK nagyobb, mint a kirakodás, mint a kirakodott mennyiség, illetve a visszadobott mennyiség. Ilyen esetekben ezzel egyidejűleg fenn kell tartanunk az ösztönző hatásokat is, hogy a visszadobott mennyiséget csökkentsük, hiszen alapvetően ez a politikának a célja. Ebben az esetben a swap egy rendkívül hatékony eszköznek minősült, bevált, ugyanis ezt a halászati portfóliót összefüggésbe hozza a, halá- kifogott mennyiséggel. A relatív stabilitás gyakorlatilag azt jelenti, hogy visszájára fordítja a helyzetet a kiinduló ponthoz, vezeti vissza, ami bizalmat kelt a jövő a következő évben, tehát tudjuk azt, hogy milyen kiinduló pontról indulunk. Ugyanakkor a swap kapcsolatban a probléma az, hogy ennek megvannak a korlátai is. Az első korlátja az egyértelműen az, hogy a kvóta egy tagállamhoz tartozik, ez a tagállam pedig egy belső stratégiát dolgozott ki ezzel a, ezzel, erre a kvótára vonatkozóan. A második pont, a második gondolat az az, hogy egy dolog a halászat és más dolog a halászati állományok piaca, és a kettő nem feltétlenül egyezik. Nagyon sok esetben teljesen eltérőek egymástól. Ez pedig gyakorlatilag egy problémát jelent, ugyanis itt a jólét, amit gazdasági szempontból értelmezünk, figyelembe véve a termelő, illetve a fogyasztó érdekeit, a jólét így megváltozik, és erre vonatkozik a SWAP, ez pedig nyilván a kereskedelem szempontjából is korlátokat képez. A harmadik akadály pedig, ez arra vonatkozik, hogy egy adott halfaj kvótáját egy másik halfaj kvótájával fel akarja cserélni egy tagállam, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy milyen árat kell ezért fizetnie. Ugyanis amikor érvényesül a kirakodási kötelezettség, figyelembe kell vegyük, hogy sok faj nem olyasmi már, amit az ember el akar adni, hanem azért akarja kifogni, hogy valami mást tudjon értékesíteni. Ez pedig fontos, amikor az árakat meg akarják határozni. A kirakodási kötelezettség értelmében, tehát vannak bizonyos fajok, amelyek egyszerűen egy produktív inputot jelentenek, mint a tőke vagy maga az energia. Általában a swapok tényleg olyan helyzetekhez vezetnek, amelyekben az általános helyzet javítható, ugyanakkor ez összefüggésben áll a halászati termékek elosztásának problémájával. Vannak egyéb eszközök is, amelyeket megvizsgáltunk. Ezek az Interquota Flexibility névre hallgató eszközök. Erről a témáról itt ugye a kvóta csere összefügg az elővigyázatossági kritériummal kapcsolatos korlátokkal. Sőt, ha megnézzük a rendeletet, illetve a tákok, valamint a kvóta rendszerét, akkor bizonyos ellentmondásokat figyelhetünk meg. Itt ugye konkrét feltételekről van szó, de alapvetően, ami az ajánlásokat illeti ezeket az eszközöket, nem lehet spekulatív módon felhasználni. Egy olyan rendszerről kell, hogy szó legyen, amely a csok helyzeteket enyhíti, nem pedig spekulál a kifogható halmennyiséggel kapcsolatban. Tehát például meg kellene határozni, a felhasználás előtt, hogy mely, milyen cserék valósulnak meg. Itt ugye a gazdálkodási szervezeteknek kell ezt már előzetesen tudniuk. Ugyanakkor amikor a kvóta cseréjéről beszélünk, vissza kell térnünk a kiinduló pontra, mi volt a csere egysége, és itt gyakorlatilag ugyanolyan problémákkal szembesülünk, mint az imént. A de minimis kapcsán pedig azt kell szem előtt tartanunk, hogy ez akkor érvényesül, amikor a visszadobott mennyiség alacsony a kifogható mennyiséghez képest. Ami az általunk tanulmányozott esetet illeti, ebből arra a következtetésre jutunk, hogy itt nem egy különösebben hatékony eszközről van szó, a magas kockázatú halálományok problémájának megoldása szempontjából. A probléma, amely itt felmerül a de minimis eszközökkel kapcsolatban, ugye tanulmányoztuk, elemeztük, hogy ez az eszköz különböző védintézkedésekre szorul azért, hogy a különböző halálományok céljait elérjük. A probléma ezen védintézkedésekkel kapcsolatban az, hogyha az elővigyázatossági kritériumot alkalmazzuk, gyakorlatilag a globális halászati lehetőségek csökkenéséhez vezet ez, ugyanakkor ez a költségeket is csökkenti. Tehát a kombinált de minimis eszközök felhasználása függ attól is, hogy milyen flottát eh, elemzünk. Ugyanakkor azon flották, amelyek nem használják ezen kombinált de minimis eszközöket, rájuk nézve nem eh, hátrányos ez a rendszer. És vannak egyéb témák is, eh, mint a kvóta uplift. Az uplift ez tulajdonképpen semleges elméletileg, ugyanakkor az elosztás szempontjából kihatásaik vannak a gyakorlatban, és ez azon flottáknak kedvez, amelyeknél a visszadobott mennyiség a legnagyobb, tehát igazából nem oldja meg a halászat lefolytó fajok jelentős problémát és természetesen nem osztja meg azt a problémát sem, amikor egy adott tagállam nem rendelkezik kvótával. Ami pedig a visszadobások fennmaradását illeti, a tudományos bizonyítékokat hangsúlyoztuk. Az igazság azonban az, hogy a itt cél az nem ez. Az általunk tanulmányozott vizeken léteznek különböző mentességek a vízi fajok esetében, Mm, a rája illetve a illetve egyéb halfajták esetében, mint például a nagyszemű vörös durbincs esetében ezt eh, tanulmányoztuk. Ugyanakkor a magas az itt nem eh, azt jelenti, hogy eh, milyen százalékarányt érint. Itt a méret az, ami fontos, éppen ezért mindenképpen monitorizálnunk kell ezt a helyzetet. Ami pedig a további problémákat illeti, az, az, az fontos, hogy el kell kerülnünk a, a halászati mortalitás krónikus növekedését. Ha már elérte a maximális fenntartható mennyiséget, akkor valójában a halászat lefolytó hatás már nem jelentős. Itt alapvetően gazdálkodási problémákkal állunk szemben. Ami pedig a valós idejű irányítást illeti, az igazság az, hogy minél hamarabb alkalmazzuk ezt a rendszert, annál jobb, ugyanis mindent optimalizálni tudunk, az irányítást, illetve a különböző különböző enyhítő intézkedéseket is. Elismerem, hogy ezek adminisztrálása és végrehajtása egyaránt nehéz, arról nem is beszélve, hogy vannak még a kisüzemi halászfottákkal kapcsolatban is problémák. Végezetül pedig, lejár ugye az időm, a kérdés az, hogy ha más adataink vannak, akkor vajon más következtetésekre jutunk-e? Valószínűleg igen, ugyanis a csók fajokkal kapcsolatos kockázatokat a flottának kell megerősíteni, és valójában ők azok, akik tudják, hogy melyek azok a fajok, amelyek ilyen helyzeteket előidéznek. Ami pedig a két külső tényezőt illeti, mint a Brexit, valamint az éghajlatváltozás, nos, a Brexit-tel kapcsolatban ha a déli vizeket szemléljük, valószínűleg a hatás csekélyebb lesz. A piac szempontjából persze lesz kihatása a Brexitnek, és valószínűleg a halászati erőkifejtés növekedése szempontjából is, de a közvetlen hatás csekélyebb lesz. Ami pedig az éghajlatváltozást illeti, nos, ha észak-dél vonatkozásában az elosztás megváltozik, akkor a tagállamok között a csókhatás is változni fog. Hogyha kelet-nyugat közti a helyzet, akkor ezt a hatást egy adott tagállamon belül helyezzük át a különböző flották között. Vannak az elosztással kapcsolatos hatásokról tudományos bizonyítékok, még vizsgálnunk kell, hogy mi ezen elosztásbeli problémáknak az oka. Végezetül szeretném még elmondani, hogy ez a jelentés a csókkal kapcsolatban csak a kirakodási kötelezettségre vonatkozik, de a kirakodási kötelezettség más problémákat is jelent, ugyanakkor más előnyei is vannak. Az eredmény éppen ezért az, hogy bármit is tegyünk, szem előtt kell tartanunk azt, hogy mindig a megfelelő ösztönzőkre van szükségünk, azért, hogy a kirakodási kötelezettsége kapcsolatos céljainkat elérjük. Köszönöm. Merci beaucoup, monsieur Prelezzo. Pour cette... Köszönöm, uh, Prelezzo úr, ezt a rendkívül technikai jellegű, ám érdekfeszítő prezentációt. Itt ugye a délnyugati vizekről van szó, de ez szélesebb körben is értelmezhető. Dominik Rian úrnak vagy Ryan úrnak adok szót a BIM-től 20 percben. Qui va lui nous parler des eaux occidentales. Ki az észak-nyugati vizekről fog szólni. Okay. Monsieur uh, Ryan, yeah. vous avez la parole. Thank you, Mr. Kadek. Uh, Köszönöm, Kadek úr és köszönöm szépen a tisztelt képviselőknek, hölgyeim és uraim. Nem ez az első alkalom, hogy a kirakodásról beszélek, valószínűleg nem az utolsó alkalom, hogy erről beszélek, de most azonban egy másfajta szemszögből fogok erről beszélni. Most nem a bizottság előtt ülök, hanem a bizottság mögött, ez mindig jó. Amiről most beszélni fogok, nem egy régióról beszélek, hanem négy különböző régióról egy kicsit megnézem az északnyugati vizeket, megvizsgálom, hogy milyen fajta elemzést végeztünk a lefolytó fajokkal kapcsolatban, megvizsgálom a keltetengert, az írtengert, a, a csatornák környékét, megvizsgálom azt, hogy mi lesz a helyzet majd a Brexit után, mivel hatok 2020-ig, a Brexit egy, méd, egy középtávú kérdés, míg a klímaváltozás kérdés egy hosszabb távú kérdés. Az északnyugati vizek, ahogy mondtam, alapvetően négy terület van itt. A, ez igazából uh, Rockalt, uh, az Írtengert, a Keltetengert, eh, nyugati részét Skóciának eh, foglalja ezt magába, és itt van még az Anglia és Franciaország közötti csatorna. Tehát igazából ez egy széles terület, és a halászat szempontjából nagyon sok eh, faj és halászati mód van. Az írtengerben létezik a mélytengeri halászat, sok esetben ördögharra halásznak, vagy illetve különböző tőkehalokra, polip halászat is van, a különböző kagylók halászata és ez általános kép az az, hogy nagyon sokfajta, nagyon vegyes a halászat. Minden mellett nagyon különbözőek a felszerelések is, vannak vonóhálók, különböző szemeshálók, vannak merevítőrudas, zsákhálók. Hogyha ezt mind összeadjuk, akkor azt láthatjuk, hogy nagyon vegyes a halászat képe, nagyon összetett, és nagyon sokfajta halászat folyik az észak-nyugati vizeken, nagyon sokfajta felszerelést használnak. A fő felszerelés azok vonóhálók és a merevítő rudas zsákhálók. Nagyon magas a kifogási arány, de a visszadobási arány is. Ha ezt a visszadobás szempontjából nézzük azt meg, hogy a kis szembőségű vonó hálós halászat, ez kevésbé problematikus. Így az észak-nyugati vizeken a kiragadási kötelezettségek teljesítése nagyon nehéz. Sok esetben nagyon kis kísérelme vannak eh, ki eh, magas eh, minőségű fajokat. Nos, és ha megnézzük mindezt a lefolytó fajok szempontjából, a jelentésünket a úgynevezett choke mitigation tool alapján készítettük el az északnyugati vizekre vonatkoztatva. az északnyugati vizekre vonatkozó tanácsadó testület dolgozta ki ezt a, az eszközt, ezért hálások vagyunk, nagyon jó az működés ezen testület és a tagállamok között. Amit ez az eszköz tesz, az az, hogy azonosítja a lefolytó fajokat. Általában nagyon általános szempontból beszélnek ezekről, de ez az eszköz tényleg az egyes fajok esetében, állományok esetében vizsgálta ezt meg, sokkal inkább egy mikroszintre vonatkoztatva. Megpróbálták osztani, hogy hogyan lehet csökkenteni a különböző lefolytó kockázatokat, és volt két szeminárium is június 21-én, illetve szeptember 19-én, 20-án erre vonatkozólag. 35 fajt vizsgáltak meg a különböző területein az északnyugati vizeknek. Az első részen a kifogásokat, a kidobást vizsgálták meg, hogy mi lesz majd az upliftek, illetve a swapok után. Megvizsgálták azt, hogy töblete van, vagy hiány. Megvizsgálták az elő rendelkezésre álló eszközöket, például a kivételeket, és az adós halászat adatfaj esetében azt vizsgálták meg, hogy mindez segíti-e a lefolytó hatás csökkentését. Tehát ahogy mondtam, 35 fajt vizsgáltak meg, 35 állományt vizsgáltak meg az északnyugati vizéken. 2015-ben történt az első vizsgálat. Erről majd a későbbiekben beszélek. Amit láttunk ezen elemzés alapján, hogy volt olyan, ahol tényleg volt egy lefolytó kockázat, magas kockázat volt, tehát már kimerítették a legmagasabb kifogható mennyiséget több tagállam részéről is. Aztán van egy olyan csoport, ahol közepes a kockázat, itt kevesebb a kifogás, mint az összesen e, megengedett kifogás, és volt még egy csoport, ahol nagyon kicsi vagy nem volt látható kockázat, ahol a TAC alatt vannak, és ahol a tagállamok sem lépték át a megengedett kvótát. Ha megnézzük eh, az eredményeit a különböző eh, területeknek, és eh, ahogy mondtam, a 2015-ös adatokon alapul ez, a kelt a tengerben öt faj van, öt állomány van ezen a magasan kockázatos területből. Itt például a sárga tőgállás esetében túlságosan magas a kifogási arány, nagyon magas a, a, a visszadobás aránya is. Az ördöghal, a szürke tőkehal esetében létezik a swap, és ez lehetséges módon megoldhatja a problémát. 2006-ban is meg elvégeztük az elemzést, és azt láthattuk, hogy semmi nem változott, ugyanaz a helyzet, mint egy évvel azelőtt. A keleti-nyugati csatorna esetében itt is a foltos tőkehal és a sárga tőkehal a legveszélyeztetettebb. A 2016-os adatok alapján úgy tűnik, hogy a lepényhal átkerült a közepes kockázatú csoportba. Az ír tengeren két faj volt, amelyek veszélyeztetett nem értékben a sárga tőkehal, illetve a tőkehal. A 2016-os adatok alapján úgy tűnik, hogy a tőkehal állományban volt javulás, és átkerültek így a közepesen kockázatos csoportba a foltos ha pedig 2006-ban átkerült az alacsony kockázat csoportban. Skócia nyugati része és Rokau, itt négy faj volt magasan kockázatos csoportban, ezek közül 2006-ban egy már átkerült a közepes kockázatú csoportba. Ahogy mondtam, nagyon különböző a kép a különböző régiók esetében, és látható azt, hogy minél vannak magas kockázatú fajok. Néhány dolog, amit megvizsgáltunk ebben az elemzésben, az például a nulla kóta volt. Itt a bizonyos tagállamok esetében nincsenek kvóták a kifogott állomány esetében. 27 állományra van itt szó. Spanyolországot érinti ez a leginkább. 12-13 olyan faj van Spanyolország esetében az északnyugati vizeken, ahol nulla kóta van, de Belgium, Franciaország, Hollandia, Németország, Írország és az Egyesült Királyság is érintett. A 22-ből 9 állomány közepes magas kockázatú. Tehát 9 ilyen állomány van, ahol nagyon magas kockázat van a lefolytó fajok esetében. Jelenleg a legtöbb esetben swapokkal próbálják ezt megoldani. Lehet, hogy a mellékfogás megoldás lehet, vagy a, az összes kifogató mennyiség módosítása, megszüntetése is egy megoldás lehet. Jelenleg, ahogy mondtam, a swapok elengedhetetlenek például Spanyolország esetében. Más kérdések, amiket megvizsgáltunk, ez a nyíltengeri mell- mellékes fogás, a, a mélytengeri halászatban, vagy a mélytengeri mellékes fogás a nyíltengeri halászatban, hat mélytengeri fajt is megvizsgáltunk. Jelenleg a legtöbb kifogás, ahol nincsen kóta, ott szapokat alkalmaznak. Ez elemzés azt mutatja, hogy ezek nem lesznek azonnal lefolytó fajok. A másik gond a mélytengeri ha, fajtákkal, hogy eléggé rossz a kifogott mennyiség. A korlátozott kifogási mennyiség esetében itt például a, tüsk, a tüskés cápára vonatkozik ez. van korlátozott kvóta is egy mellékésfogatási program esetében. A tiltott fajok azok nem lefolytó fajoknak minősülnek, ez megváltozhat, hiszen sok halászat kifog hasonló fajokat. Megvizsgáltuk azt, hogy mennyire hatékonyak ezek az elhető eszközök, Például van átmeneti részleges vagy valós idejű lezárás, szelektivitás, kivételek, van kvóta, rugalmas, mint például a swapok, vagy az FMSI határok. A szelektivitás kivételek esetében azt láthatjuk, hogy eh, ezek nem annyira hatékonyak, nincs igazából hatása itt a kifogott mennyiségre. A szelektivitás hatékony lehet akkor, hogyha csökkenteni akarjuk a halászat lefolytó hatásokat, de eléggé korlátozott volt ezeknek az alkalmazása, főként nemzeti szinten alkalmazzák ezt. A szelektivitás azonban egy módja lett annak, hogy csökkentsék a lefolytó hatásokat, a de minimis, ez egy rövid távú megoldás lehet. Jelenleg hét ilyet alkalmaznak az északnyugati vizeken. A magas tulajdonképpesség is egy megoldás lehet. Ezt két helyen alkalmazzák az északnyugati vizeken a kvóta rugalmasság, itt nagyon sokfajta eszköz elérhető a közös halászati politikán belül. A tech upliftekről már hallottunk. 2019 után a kifogási THC-kre fognak áttérni ezeket már alkalmazták az összes vizeken a kvótaszvapok, hatékonyan lehet ezzel csökkenteni a lefolytó hatásokat, de nem igazán látjuk azt, hogy megváltozna ennek a módja a északnyugati vizeken. A fajokon belüli rugalmasság, ezt nem használták az északnyugati vizeken. Nem igazán tudjuk, hogy ez hatékony módja annak, hogy a halász lefolytó hatásokat csökkentsük. A túlhalászás es esélye fenn, hogyha ezt rosszul alkalmazzák. A kifogható teljes mennyiség eltörlése, ezt nem sokat, nem sokat csak a lefolytó hatások esetében. viszont növelheti a túlhalászás eh, kockázatát. A kvóták csoportosítása nincs itt semmi, nekünk nincs erre eh, példánk eh, erre. Nem igazán tudjuk, hogy ez működőképes lenne-e. A mellékfogás kóta, ez is növelheti a túlhalászás kockázatát, és főként a nyíltvízi halászatban alkalmazták ezt. Az területek közötti rugalmasság, a különböző területek közötti rugalmasság, nem tudjuk, hogy ez csökkenteni -e valóban a lefolytó hatásokat, és ez kihat a stabilitásra, és az FMSI határok, ezek hatékonyak lehetnek, ezeket nem használtuk az észrekokatív ezeken, és nincsen több éves terv erre eh, vonatkozólag. Aztán, ha megnézzük a 2020 utáni eh, lehetőségeket, tudjuk azt, hogy van a közös halászati politikában, nem tudjuk, hogy ez megoldja majd a gondokat, hogyha megnézzük ezt az akkor azt láthatjuk, hogy a, az állomány viszonylag állandó volt. 2015-ben nulla volt a TLC. Az összes kifogott mennyiség 1100 tonna volt, az MFSC 0,17 volt, az f 2017 0,79 e volt. Hogy hogyan lehet itt megoldani a lefolytást? amely ugyanez a helyzet a sárga tőkehal esetében a hétában. Alacsony volt az állomány, a teljes kifogás legalább tízszer akkora volt, mint a TLC. Az MMSI 0,22 volt, és jelenleg 0,97 az F. Mit lehet tenni? A szelektivitást lehet nyövölni, meg lehet szüntetni a TAC-t, de viszont, hogyha és a kirakadást összevonjuk a TLC, az nem lehet hatékony megoldás. Aztán itt van a kedvenc témám, a Brexit. Persze minden még tárgyalások témáját képezi, minden most arról szól, hogy milyen hozzáférés lesz, milyen fajta kóta elkülönítést várható, de úgy gondolom, hogy a technikai részletek is majd fontosak lesznek, pedig ezek a tárgyalások legvégső szakaszában kerülnek elé, és sok esetben ez kihathat a halászatra, főként a kirakodás esetében. Az egyes Királyság beszélt a, a összedobási tilalomról. Olyan fajtáról lesz szó, mint végében ez a kérdés. Itt van még az a kérdés, hogy mi lesz a határokon nyúl halászattal, például Skagerrak, itt a jó példa, 42 év óta még mindig nincsen megállapodás arról, hogyan lehetne itt eljárni. Ha megnézzük az észak-nyugati vizeteket, akkor hasonló dolgokra történik, mint Skagerakban tehát különböző fajta rugalmassággal kell szembenézniük a halászoknak, különbözőek lesznek a kísérő intézkedések, és lesznek kvótakorlátozások is, például upliftek vagy swapok, különböző ellenőrzési rendszerek lesznek, és más e, fajta lesz a regionalizáció, és e, igazából előfordulhatnak konfliktusok is a tengeren, tehát lehet, hogy frusztráltakká válhatnak a halászok. Az utolsó dolog a klímaváltozás, ez egy sokkal hosszabb távú kérdés. Vannak egyetemi bizonyítékok, ahogy Klára is elmondta ezt a az, hogy vannak változások a halállományban, 21 fajt vizsgált meg az ICES, ezek közül 7 releváns az észak-nyugati vizeken. Itt vannak a nagy vándorlófajták is. Eh, a klímaváltozással sokkal jobban figyelembe kell venni azt, hogy mi eh, eh, történik, sokkal pontosabb vizsgálatokra van szükség, és a kirakodás szempontjából, hogyha lesz kötelező kirakodás, akkor sokkal több lesz a lefolytó fajok aránya. Végezetül összegezve, az észak-nyugati vizek nagyon osztott halászatot képviselnek, így a kirakodási kötelezettség végrehajtása is nehéz, a, kép, a lefolytást csökkentő intézkedések segíthetnek, viszont ezek a úgynevezett csókok nagyon dinamikusak, kilenc magasan veszélyeztetett lefolytó faj van a 2016-os adatok alapján. Minden tagállam érintett az északnyugati vizeken. Egyetlen egy mindenkire érvényes megoldás nem létezik, tehát különböző intézkedéseket kell létrehozni. a 2020-as itt a kirakodásokat, az csak egy nagy problémákat okozhat a lefolytás tekintetében, és a Brexit alapján létrevő különböző visszadobási tilalmak is zavart kelthetnek a halászatban. Nagyon nehéz a határokon átnyúló területeket kezelni. A klímaváltozás továbbra is kérdés marad. Köszönöm. Merci Dominique. Pour, euh... Köszönöm Dominik a beszámolóját. Tény az, hogy mindez nagyon bonyolult volt, de miután meghallgattuk önöket, megerősítés nyertünk, hogy valóban nagyon bonyolult a helyzet, és bonyolult is lesz. Most pedig a képviselőknek szeretnék szót adni, akik hozzá kívánnak óhajtani, és kérdéseket akarnak feltenni az előadóinknak. Péter, te akarod kezdeni? Péter van Dalen. Voorzitter, dank u wel. Ehm, erg interessant. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt ezeket a kérdéseket meghallgatni. Én soha nem támogattam a kirakodási kötelezettséget. Szerintem a gyakorlat ma az, hogy a nagyon kicsi, fiatal halakat is kirakodják, és bekerülnek a konténerekbe, nagyon kis halak is, és azok utána a, a liszt gyárakba kerülnek. Úgy gondolom, elnök úr, hogy az a realitás, hogy mi a szembe kell néznünk a kerekodás problémáival, és két kérdésem lenne. Az első kérdésemet Ulrich asszonyhoz intézném. Az egyik diáján azt mutatta, a hatoson azt mutatta meg, hogy nem tudtuk eléggé még megvizsgálni a lefolytó fajok helyzetét, és dilema van a rugalmasság, illetve a végrehajtás szigorúsága között. Azt kérdezném tőle, hogy most mit tudunk jelenleg a bizonyos halfajták túléléséről, a lepényhal esetében például, milyen túlélési esélyei vannak a lepényhalnak, megnézzük, hogy milyen fajta lehetőségek vannak itt. Lehet, hogy ki lehetne venni, kivételt lehetne képezni a lepényhal esetében. Ezt kérdezném Úrich asszonytól, aztán a következő előadótól azt kérdezném, hogy ő beszélt a már most kockázati csoportban sorolt fajokról, és ha jól láttam, a makréláról is beszélt. 2005-ben itt kirakodási kötelezettség van ezen faj esetében, és azt láttam, hogy ez most már magas csoportban van, tehát ezen hal fajta esetében a kirakodási kötelezettség teljes végrehajtása előtt már most problémában ütközünk. Jól értelmeztem-e a makrilával kapcsolatos kijelentéseit, és hogyha igen, akkor ez azt jelenti, hogy már most problémákkal kell szembenéznünk a makrilla esetében, és ha igen, akkor azt kérdezném, hogy hogyan tudnánk most megoldani ezt a problémát, mert eh, hogyha a vizsgáló szervek egy eh, erősebb ellenőrzést eh, hajtanának végre, akkor már bizonyos fajta fajták esetében nem lehetne halászni. 2018 tavasza van most, ezeket szerettem volna kérdezni. Az utolsó kérdésemet Palázzo úrnak tettem fel. Péter, Rosa, tu tu voulais la parole következik. Question on behalf of friends. Köszönöm szépen a Skót halászati ágazat részéről volna egy kérdésem. A kirakodási kötelezettség ugye három részből áll. Egyfelől az FMSI szempontjából fenntartani az állomány szintjét, a szabályozás alá eső fajok visszadobásának megtiltása, illetve egy gazdaságilag fenntartható ágazat megőrzése. Nyugat-Skócia esetében a tőkehal szempontjából ez a sportágazat nézve egy komoly problémát jelent. Tehát a szakértők szerint melyik pillér lenne az, amely a kirakodási kötelezettséget működőképessé tenni? a visszadobást ignorálni, vagy azt, hogy mennyit halászunk, vagy eleve feladni a halászatot. Köszönöm. Merci, Rosa. Linea. Thank you so much. I, I have to apologize, I was a bit late. Elnézést kérek, kissé elkéstem a repülőm miatt, de szeretnék valamit elmondani, ugyanis szerintem rendkívül fontos ez a meghallgatás, nagyon fontos maga a téma is, és természetesen elég aggasztóak a következtetések, hogyha az MMF, M, FMS, illetve a kirakodási csak között kell választanunk, akkor lehet, hogy a halászatot le lehet zárni, és ez eléggé aggasztó, amivel szembe kell nézni. Szerintem ezért is fontos ez a meghallgatás, hogy lássuk azt, hogy milyen fajta um, intézkedéseket tudunk tenni annak érdekében, hogy elérjük a céljainkat. Találkoztam a múlt héten halászokkal Svédországban, érdekes vitát folytattunk. Ők már évek óta a szelektív eh, halászfelszerelésekkel foglalkoznak, és olyan területen halásznak, amelyek nagyon fontosak akkor, amikor a Brexitről beszélünk. Katigat környékén halásznak, és már most is nagyon nagy kívásokkal néznek szemben. Ki kell tartanunk a kirakodási kötelezettség mellett, mert ez lehetőséget nyújthat számunkra. Nem fejlesztettük ezt még itt teljes módon, nem hagyják ezt teljes mértékben még végre a vizeinken. Az utolsó dolog, amit szeretnék elmondani, az az, hogy amikor a klímaváltozásról beszélünk, akkor szerintem mi nem eh, adunk elég súlyt ennek a témának a vitáink során. Nagyon érdekes volt, az mondott a nagy vándorló fajták esetében. Sokkal uh, nagyobb uh, súlyt kell helyeznünk a megelező szabályozásra. Ez csak egy kis megjegyzés volt az előadásban, de el fogom persze majd olvasni a teljes anyagot. Köszönöm ezeket a tanácsokat. Ezek nem is annyira kérdések, hanem inkább tanácsok, és ezt is jó meghallgatni. Linea. Gracias. Ami... Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy milyen diszkrimináció létezik a kvótárosztás szempontjából a kisüzemi hajóflotta kárára. Azt szeretném kérdezni az előadóinktól, hogy figyelembe vették-e, illetve tudnák-e értékelni, hogy ez a helyzet a kisüzemi hajóflottára milyen hatással lesz. Köszönöm. Merci, Lina. Paco. Köszönöm, Lina. Paco, Milan, Mon. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném mondani, hogy a jelentéseket alaposan el kell olvasnom. Köszönöm az előadásokat, de mivel nagyon sok információ hangzott el, nem elég ezt meghallgatni. Azt hiszem, hogy nagyon sok adatot hallhattunk, illetve meg kell emészteni a különböző elemzéseket, ezért most nehéz értékelni a helyzetet, de azért bátorkodnék arra, hogy bizonyos következtetéseket levonjak. Úgy gondolom, hogy ez a kirakodási kötelezettség nehezen összeegyeztethető egy merev takrendszerrel. rendszerrel. Azt hiszem, hogy ez olyasmi, mint a környézőgesítése, főleg a vegyes halászatok esetében gyakorlatilag ez megoldhatatlannak tűnik számomra. Éppen ezért az ágazat részéről tapasztalható aggodalom egész Európában talán, minden esetre Galíciában, hazámban mindenképpen érthető a vegyes halászat szempontjából, nehezen értékelhető ez. Az elmúlt években az Európai Bizottságtól többször megkérdeztem, például tavaly is, látván, hogy közeledik 2019. január 1 -e, hogy egyfelől ugye ott van a 15-ös cikk, a bizottság mindig a tagállamok közti swapokat emlegette. Néhány hónapja Vella biztos is erre helyezte a hangsúlyt, de az igazság az, hogy itt nagyon merev a rendszer, legalább két tagállam hajlandóságára van szükség, mert ami nehéz, hiszen lehet, hogy egy tagállam nagyon magas árat követel, vagy lehet, hogy nem felel meg a különböző tagállamok érdekeinek ez a csere. Éppen ezért a rendszer nagyon merev, nagyon nehezen kivitelezhető, és nehezen tekinthetjük ezt egy megoldásnak. A 15-ös cikk mechanizmusa pedig, Ryan úr is elmondta, ez radikális megoldásokat tesz szükséges legalább három faj számára. Én szeretném tudni, hogy milyen radikális megoldásokra gondolt. Én is úgy gondolom, hogy mint korábban voltak újra elosztási mechanizmusok, ugye Ulrich asszony említette ezt az elosztást, nálunk van egy olyan rendszer, amely a harmadik országokkal teszi lehetővé az ilyen újra elosztást. Tehát amikor az új rendszer értelmében, az új rendelet értelmében egy adott ország nem akarja kimeríteni a neki eh, odaítélt eh, kvótát, akkor más országoknak újra lehet eh, osztani, más országok számára újra el lehet osztani ezt a fel nem használt kvótát. Én ezzel kapcsolatban feltettem egy kérdést a bizottságnak. A bizottság azt jelezte, hogy csak önkéntes tagállamok közti cserét tudnak elképzelni. Éppen ezért nagyon bonyolultnak látom ezt a rendszert. Hét hónap múlva már minden halászati üzemnek ezt alkalmaznia kell, legalábbis a bizottság így értelmezi ezt a rendszert, a 15-ös cikket, éppen ezért szerintem rugalmassá kell tenni a rendszert ideiglenesen, mivel az új helyzethez nem tud mindenki alkalmazkodni, meg kell keresni azokat a formulákat az elkövetkezendő 3-4 évre nézve, amelyek nem teszik 2019. Eh, január 1-től egyetemesen kötelezővé ezt a rendszert, mert eh, vannak olyan flották, amelyek januárban, februárban fel kell, hogy eh, hagyjanak a tevékenységükkel, mert a különböző halászat lefolytó fajok miatt nem tudják kimeríteni a kvótájukat. Tehát szerintem a probléma nagyon nehéz. 6-7 hónap alatt, ha a bizottság, a tagállamok, de mindenek előtt a bizottság nem, tesz, nem kínál fel megoldásokat, a helyzet nagyon nehéz. Köszönöm. Ulrike, Ulrike Rodust. Köszönöm, Páko. Ulrike Rodust következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a három prezentációt. Jó lett volna, hogyha Úri asszonyt már ismertük, van a Nord az északi tenger menedzsment terv elkészülése előtt ez nagyon sokat segített volna. Lenne még két kérdésem önhöz. Úrik asszony, a 15. oldalon a fennálló eszköztárról beszélt, eszközöket említett, amelyeket megvizsgáltak. A kérdésem, a teljes eszköztárat megvizsgálták-e, és ha igen, vannak-e javaslatai, hogy az egész mixtúrát hogyan lehetne még optimalizálni? Nem volt számomra ez olyan világos, hogy ön, ezt hogy is gondolta. Aztán arról beszélt, hogy egyes országok nagyon szigorúak, mások inkább az időre játszanak. Meg tudja nevezni azon országokat, amelyek az időre játszanak, ez minket különösen érdekel. Még nem néztem meg az ön dokumentációját, az is lehet, hogy ez ott szerepel. Aztán a nyugati vizekkel kapcsolatban szóló előadóhoz egy kérdés. Ön is relatív stabilitásról beszélt, és hogyha jól értettem önt, nagyon óvatosan fogalmazott, de én úgy értettem, hogy a relatív stabilitás az eléggé akadályozó. Jól értettem, és ha igen, akkor milyen javaslatai vannak, mert nem tudom elképzelni, hogy a tanács a relatív többséggel megváltoztatja majd a relatív stabilitást. Hogyan kezeljük tehát ezt a helyzetet? Megoldást kell találnunk, talán önnek van egy ötlete. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm. Ulrike Anni. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als, eh, als je dit... Köszönöm szépen, elnök úr, hogyha ezt mind meghallgatjuk, akkor lehet, hogy fontos lenne az, hogy elgondolkodnánk egy B-terven, mert ha így folytatjuk, ahogy itt előttünk van, és 2019. január 1 és közeledik, és különböző kollega a saját szemszögéből mutatja be a problémát, akkor csak egy következtetés lehet, e, csak az, hogy nem úgy működik ez, ahogy mi ezt elgondoltuk. Megoldást kell találnunk, el kell gondolkodnunk, hogy mit törölhetnénk, mit, e, és mit tegyünk meg, mit ne tegyünk meg. El kell e, gondolkodnunk a rugalmasságról is, de egyértelművé kell tenni ezt a halászok számára és az egyszerű állampolgárok azt kérdezik, hogy hogyan tudta ezt Európa kigondolni. Egy jó megoldást kellene találnunk, mert örülök mindannak, amit hallhattunk, de azok a jelzések, amelyeket láttunk, azokat már korábban hallhattuk a halászoktól is. Hogyan tudunk ezzel bánni ezen a konkrét kérdésen? Gabriel? Gabriel Mátó következik. Köszönöm, elnök úr. Gyakorlatilag minden elhangzott már. Én úgy gondolom, hogy elég egyértelmű a helyzet. Elérkeztünk oda, amit többen előre jeleztünk. Közeledik az időpont, és be kell ismernünk, hogy nem végeztük el a feladatunkat elég jól. A három előadásból ma azt vehetjük ki, azt a következtetést vonhatjuk le, hogy problémák, nehézségek, zavarodottság, káosz a helyzet, ez a diagnózis, ez nagyon egyértelmű, ezzel szemben pedig nincs egy csoda gyógyszer, egy általános gyógyír, felvettettünk különböző megoldásokat, a swapokat, egyértelmű, hogy ez nem kielégítő, bizonyos aspektusaiban nagyon merev, és egy elég bizonytalan kimenetelő rendszer bizonyos esetekben. A kockázatok is komolyak, ugyanis a helyzet eltérő országonként, tehát ez nem lehet egy megoldás. Menjünk az eszköztárhoz, de úgy tűnik, hogy az sem jelent semmilyen megoldást, úgyhogy én azt szeretném, hogy az előadónk egy kicsit messzebb menjenek, lépjenek túl ezen a forgatókönyvön, amelyet felvázoltak, és az ő véleményük szerint mit lehetne tenni 2019. január 1 -e előtt. Ha már szembesültünk ezzel a problémával, beszéltünk egy átmeneti időszakról, egy, egy rövidebb vagy hosszabb átmeneti időszakról. Minden esetre elhangzott bizonyos esetekben az is, hogy másképpen értelmezzük a rendelet 15-ös cikkét, abban az értelemben, hogy konkrét fajokra alkalmazzuk, amelyek az egyes cikkben szerepelnek, de a többi fajra nem alkalmaznánk. Szeretném tudni, hogy erről mi a véleményük. És végezetül mi a véleményük arról, hogy van-e lehetőség, szerintem van, arra, hogy valahogy orvosoljuk ezt a helyzetet úgy, ahogy a technikai intézkedéseket kibővítsük, kiegészítjük. Ezzel kapcsolatban érdekelne a véleményük. Werner Kuhn. Werner Kuhn következik. Köszönöm, elnök úr. Őszintén szólva csak azt tudtam kivenni ezen prezentációkból, hogy jelenleg még nincsen ö, megoldás arra, hogy ö, a visszadobási tilalom végrehajtását illetően technikailag és mentálisan hogyan lehet az ágazattal elfogadtatni, végrehajtani 2019. január 1-től. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a szelektív ott akarjuk támogatni a vegyes halászatoknál, ugye a tőke, halnál és egyéb halfajoknál számos megoldás került terítékre, aztán de, mini, de minimis megoldást is meghatároztunk, amely lehetséges lenne. Azt hiszem azonban, hogy egy összetett szabályrendszerrel 2019. január 1-től ezt létrehozni, végrehajtani, az, az egész ágazatot károsítaná, és a tudós urak és hölgyek három-négy variánst is felvázoltak, tehát hogyha ez valósul meg, akkor ez történik, ha amaz, akkor az. Tehát kíváncsi vagyok, hogy 2019 januársétől hogyan tudjuk mindezt valóban végrehajtani. Elnök. Én most nem elnökként szólok hozzá, a halászati szakbizottság elnökeként, hanem képviselőként. Igaz, egyetértek azzal, amit Anni mondott, nem mindig ez a helyzet, Anni, de most teljes mértékben egyetértek veled, vagy amit a Kár Gabriel is megfogalmazott, ezzel az elemzéssel világos az elemzés, bizonytalanság, nehézségek, összetettség, bonyolultság. Ezeket a szavakat hallottam a legtöbbször a szakértők szájából. Tehát még egyszer mondom, hogy képviselőként, nem pedig a halászati szakbizottság elnökeként szólalok most meg. Sajnálatos, hogy a kirakodási kötelezettség ellen szavaztam nagyon őszintén, mert amikor látom ezeket a nehézségeket, amiket mindez eredményez, és hát az eredmények meg még nem formálisak, és nem is számszerűsíthetőek, hát azt mondom egész egyszerűen a szakértőknek, a tudósoknak, vagy akár mindenkinek, hogy most mit csinálunk, és hogyan tesszük azt. Ugye itt elemzésre van szükség, és az elemzés után megoldásokat kell találni, ehhez döntésre van szükség, amelyet itt a tanács fog majd meghozni, de az a benyomásom, hogy egyfajta zsákutcában, egy fekete lyukban tapogatózunk itt. Még egyszer mondom, hogy képviselőként mondtam az előbbieket, most pedig újfent elnökként szólok, és kérdezem Elizát, hogy a bizottság nevében akar-e valamit mondani. Eliza, akarsz hozzászólni? Tessék! Merci, Monsieur Kadek, and good afternoon, everyone. Uh, just to say, I also... Szeretném elmondani azt, hogy én is rendkívül érdekesen tartottam a három előadást, és néhány dolgot ki is ragadtam, amelyet más képviselők is uh, kiragadtak. Hallottam a bizonytalanság, a káosz szavakat, de hallottam más dolgokat is, és szerintem mind a három előadó beszélt arról, hogy az eszköztár, és Ruduszt asszony is erről beszélt, nem került még igazán felhasználásra, ezt láttuk mi is. A kvótaszvapok lelassultak, a fajok közötti rugalmasság, a de minimis előírások, ezek mind benne vannak a rendeletben, benne vannak ezek már a halászati politika reformja óta, de ezeket nem használják megfelelően. A bizottság részéről mi mindig azt mondtuk, hogy progresszív a végrehajtás itt, progresszív módon hajtjuk ezt végre, most már négy éve folyik ez, amikor azt mondják, hogy 2019. január 1 -e közeleg, nos ez nem igazán eh, igaz, hiszen a kirakodási kötelezettség már néhány éve folyamatban van, ismerjük a szabályokat, és most már elkezdtünk egy olyan ponthoz, amikor fel kell mérnünk a helyzetet, és eh, ez a meghallgatás pontosan ezért aktuális. Látnunk kell azt, amit kell tenni. A három előadásból egyértelműen látszik ez, de majd ez fog látszani a bizottság közleményében, és a következő hónapban, amit a közös halászti politika a monitorozás, monitorozásra adunk ki, beleértve a kirakodási kötelezettséget, és azt láthatjuk, hogy sok mindent kell még tenni. A bizottság részéről, a tagállamok részéről sokat kell még tenni, de a szektor részéről is hallottunk is asszony előadásában a lefolytó fajokról. Tudjuk, hogy nagyon kicsi az eredmény a bizonyíték a teljes sok dokumentálása tekintetében, ezért nagyon nehéz felmérni tudományos szempontból a probléma mértékét. Nem látjuk a teljes problémát, ezért nehéz számunkra és a tagállamok számára is előállni egy megoldással. De el kell mondjam, hogy számos regionális csoport és a tanácsadó testületek is rendkívül aktívak voltak a megoldások keresésében. Dominic Ryan beszélt a um, lefolytást felderítő eszközről, ez nagyon hasznos eszköz, és örültünk annak a tanácsnak is, amit kaptunk az ISIS részéről, de főként a gyakorlati tanácsoknak örültünk a tanácsadó tanács részéről. Ezeket mérlegeljük, ehhez idő kell. Progresszív maga a folyamat, és szerintem hagyni kell még egy kis időt arra, hogy megvizsgáljuk az eredményeket, és hogy lássuk, hogy mit fog történni majd jövőre. Mi azt mondanánk, hogy legyünk türelmesek, és akkor majd látjuk, hogy mi hogyan alakul, tanácsadó testülettől, a szektortól azt kérnénk, hogy jobban vizsgálják meg a rendelkezésre álló eszközöket. Köszönöm ezt a nagyon érdekes délutánt. Merci beaucoup, Elisa. Nagyon köszönöm, Eliza, ezt a pontosítást az Európai Bizottság részéről. Most pedig megadom a szót az előadóinknak, akik válaszolhatnak a képviselő kérdéseire. Klerával kezdjük, Klera űr is hozzád intéztek egy kérdést, egy pontos kérdést, aztán Raúl Preledző és Dominik következik. Klára, tessék. Igen, köszönöm ezeket a kérdéseket, és örülök, hogyha érdekesnek találták a prezentációinkat. Mielőtt válaszolnék, visszatérnék arra, amit Erüléza Roli mondott, azaz, hogy nem szabad elfelejtkezni arról, hogy a kötelezettség, a kirakodási kötelezettség megszüntetése semmit nem oldana meg, a visszadobások problémája nem oldódna meg, nincs ösztönző ugyanis a csökkentésére vagy törlésére, tehát a kirakodási kötelezettség tényleg valahogy növeli a tudatosságot ezen probléma irányában, és ez egy valódi előrelépés a múltbeli helyzethez képest. Tehát a kirakodási kötelezettség megszüntetése nem oldaná meg a problémát, nem lehetséges, hogy ilyen magas visszadobási arányjal halászanak bizonyos állományokat, és nem szabad visszatérni a múltbeli helyzetekhez, ez bizonyosan nem lenne kívánatos. Fontos, hogy ennek tudatában legyünk. Nem egyszerű a helyzet, de mégiscsak valahogy szembe kell nézni a visszadobások problémájával. Ezt a társadalmunk egyszerűen nem tudja elfogadni az ilyenfajta vesztességeket. Tehát szerintem ezt el kell mondani. Bonyolult ez a helyzet, de mégis legyünk tudatában annak, hogy az elmúlt néhány évben sokat haladtunk előre ezen probléma megértését, megvitatását illetően. Aztán a kérdéseket illetően, melyeket feljegyeztem, egy globális megközelítés megoldás illetően, ugye itt két szempont van a kirakodási kötelezettségnél, egyrészt az, hogy csökkenteni kell a visszadobást, másrészt pedig ezeket a halakat ki kell vinni a szárazföldre. Ez talán könnyebb, mint csökkenteni a visszadobást a tengerbe. Már önmagában ez is nehéz kérdés, mert sok halász mert az, hogy kivigye a halakat a földre, az szinte rosszabb. Tehát ugye az első számú cél az, hogy csökkentsük a visszadobást. Nem feltétlenül az, hogy kötelezzük a halászokat arra, hogy kivigyék a szárazföldre azokat a halakat, amelyeknek nincs értelmük, úgymond, hiszen ez költséges és problémákat is jelenthet és hát persze a halászat filozófiájával ellentétes. Tehát itt ezt a két szempontot el kell választani, és nagyon sok halászat, és itt Roduszt asszony kérdéséhez kanyarodnék vissza, ugye itt a fedélzeti kamerák ügye, ezt nagyon sok helyen, Csillében, Peruban, a csendes óceán térségében használják. Tehát ez egyfajta megfigyelést jelent, de ez nem egyfajta nagy testvér, hanem ez arra jó, hogy a visszadobásról legyenek információk, hogyha nem viszik ezeket a halakat ki a föld, szárazföldre. Tehát itt meg kell ismerni a halott, halak mennyiségét, úgymond, mert ez a mennyiség, teljesen mindegy, hogy visszadobták, eladták, megették, vagy bármi is történt vele, vagy esetleg a rákok vagy madarak eszik meg ezeket a haltetemeket, de az a lényeg, hogy ezen haltetemek mennyisége mindenképpen maradjon az MSZI keretei között. Tehát ezt meg kell ismerni, ezt a mennyiséget, itt kvótákat alakítunk ki, de ezek semmire nem jók, mert a haltetemek felét nem is regisztrálják. Tehát itt ez a probléma egy nagy része, amit meg lehetne oldani, hogyha jobban megismernénk, hogy mennyi halat dobnak vissza a tengerbe, és ez kötelezettséget jelentene a halászok számára, hogy ezt jelentsék be, ezt a mennyiséget, legyenek ellenőrzések, bejelentés, kamera, megfigyelők, ellenőrzési csapat, ellenőrzés, tanúsítás. Tehát így látni lehet, hogy mennyit dobtak vissza a tengerbe. Ezt az északi tengeren már nagyon régen csinálják, beszemítják a visszadobásokat, és így alakítják ki a kvótákat, ugye a lepény hal esetében ugye a 30 százalék itt a visszadobás, és akkor volt, tehát a haltetemek mennyiségéhez indexeltek, nem csupán a szárazföldre kivitt halak mennyiségéhez. És ez egy nagyon érdekes megoldás lehetne, és maximalizálni lehet ezt a fajta megközelítést, hogy inkább a szárazföldre vigyék ki a halakat, és ne a tengerbe dobják vissza. Ez egy érdekes megközelítés. Aztán néhány kérdés. Ön a nyelvhal, én, én a nyelvhalat hallottam a tolmácsolásban, de ön a lepényhajra kérdezett rá, ha jól gondolom. Soul or for place? attendez, on n'est pas café du commerce. Hein. Okay. Madame Clara. On n'est pas café du commerce. Hein. Oui. Ça passe par ici. Clara, itt nem lehet csak az elnökön keresztül beszélni. Tehát itt a visszadobásra kapcsolatosan az STF értékeli ezeket a helyzeteket. Ugye visszatérek itt arra, amit az imént elhang, ami elhangzott. Ugye itt a hal tetemek mennyisége a referencia, a tehát, hogyha be ö, dobják a vízbe, ott egyes halak túl is élhetnek, és nem csak a túlélési arányt kell megnézni, hanem a visszadobási arányt és a két kritériumot együtt kell megvizsgálni, hogy a halt tetemek mennyiségét lehessen számszerűsíteni. Aztán kérdés, hogy választani kell -e az MSZI és a kirakodási kötelezettség között. Nem a kettő között kell választani, a kirakodási kötelezettség azért jött létre, mert az MSZI nem valósult meg. Az MSZI-t a kihalászott halak összességéhez indexelják, amelyeket akár a szárazföldre visznek, akár a tengerben hagynak. Aztán a kisüzemi halászatra is vonatkozott egy kérdés. Nagyon sok elemzés készült ezen ágazatot illetően. Itt nem hiszem, hogy annyira eltérne a probléma, hogyha egy nagy hajóról, vagy ha egy kis hajóról beszélünk. Nem hiszem, hogy könnyű a kirakodási kötelezettség megvalósítása az északi tengeren, nehéz a földközi tengeren, nem, mindenki számára nehéz, az összes halász számára. Tehát nem hiszem, hogy ilyen megkülönböztetést kellene tenni a kicsik és a nagyok között. Kis hajó, kis probléma, tehát az olyan, mint kisgyerek, kis gond, nagy gyerek, nagy gond, hát nem, nem hiszem, hogy így van nem hiszem, hogy ilyen megkülönböztetéseket kell tenni, ennek nincs sok értelme. És az utolsó, amire reagálni szeretnék, a swapokkal kapcsolatos kérdés. Teljes mértékben egyetértek az elhangzott kommentárral, hogy a swapok nem működnek nagyon jól, nem átláthatóak, elég merev ez a rendszer, nem túl sok ösztönző van a megosztásra. Tehát itt ilyen pullok rendszerében tőzsdén kótákkal működik ez Dániában például, és Dániában ott jól működik ez a rendszer, nőtt a kvóták kihasználása, csökkent a visszadobás, tehát ez egyfajta ösztönzőbb és átláthatóbb mechanizmus, ez a dániai, mint a swap, de ehhez politikai akarat szükséges. Elnök, köszönöm szépen, Klára. Raul, talán vannak pontosítások, amiket meg tud osztani velünk? Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy Klára gyakorlatilag mindenre válaszolt már, de megpróbálom megválaszolni a intézett kérdéseket is az említett fajokkal kapcsolatban jelentkeznek a problémák, de másokat is érinthet, amelyeknél a visszadobás jelentős mértékű. A megoldás itt nyilván az, hogy a szelektivitáson javítsunk, de itt nem csak a halászatra gondolunk, hanem arra is, hogy bizonyos térségeket el kellene kerülni. Itt ezek megosztják nyilván az információt egymással, formális és informális úton is. Meg kell találnunk azokat a mechanizmusokat, amelyek egyszerűsítsék ezt a problémát. Természetesen, amikor olyan fajokról beszélünk, amelyekről jelentős a visszadobás, nem fogjuk tudni így megoldani teljesen ezt a problémát, de az információ megosztása, az információ csere, ezek olyan gondolatok, amelyek amelyek nagyobb hangsúlyt kellene helyezni formális és informális szinten egyaránt. A második dolog, amit szeretem volna kommentálni, ez a kisüzemi halászatra vonatkozik. Itt egy kicsit eltér a véleményem attól, amit Klára mondott, nem feltétlenül azért, mert a probléma egy kis hajó vagy nagy hajó lehet, hanem a probléma a halászat lefolytó fajok esetében teljesen más lehet. Hogy az imént kifejtettem, vannak esetek, halászati üzemek, amelyeknél nem a tak fajokra vonatkozik a probléma, hanem sokkal inkább a járulékos fogást jelentő fajoknál jelentkezik a probléma. Ezért a probléma más, és nyilván másképpen kellene kezelnünk. A probléma csak az, hogy erre nincs megoldásom, nem tudok itt most megoldással szolgálni, de a probléma eltérő. Tehát az, hogy a kis üzemi halászatot így definiáljuk, nem kellene pusztán ezért feltétlenül másképpen kezelni, de vannak általában olyan halászati fajták, amelyeket kisüzemi halászatként kezelünk, és a probléma ott más. A harmadik dolog pedig, amit szerettem volna megemlíteni, ez a stabilitás elve. Ezt ugye mindannyian ismerjük, tudjuk miről van szó, itt az arányokról van szó, arról, hogy milyen mennyiséget dobunk vissza. Amikor a visszadobásokról beszélünk, az arányok felborulnak, és az egész rendszer elveszíti értelmét. De nem azt akarom ezzel sugalni, hogy a relatív stabilitás elvét számoljuk fel, de fontosnak tartom azt, hogy mikor használjuk. Például a top-up vagy az upliftek esete. Az upliftek célja elméletileg ugye az, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy a visszadobás már valószínűleg nem fog létezni. Éppen ezért figyelembe kell vennünk, amikor meghatározunk, hogy mekkora mennyiséget lehet majd kifogni. Ugyanakkor a relatív stabilitás elve alapján a kihalásztott mennyiséget veszük figyelembe, nem pedig a visszadobott mennyiséget. Ez azt jelenti, hogy az arányokat nem megfelelően kezeljük. És éppen ezért az upliftek esetében, hogy ne jelentkezzen ilyen újraelosztó hatás, ami említettünk, és amely valójában létezik, találnunk kellene talán egy másfajta mechanizmust, amelynek keretében ezeket a fajokat újraelosztjuk. Merci beaucoup, Raoul. Dominique? Köszönöm, Raoul. Dominik? Thank you. I, I won't, I won't Köszönöm szépen. Nem szeretnék hosszan elidőzni ennél a pontnál, de néhány kommentárt tennék. Ami azt illeti, hogy például feladjuk ezt a tevékenységet, hogyha nincs fenntartható halászat, a, gazdas, a halászat akkor gazdaságos, hogyha fenntartható, Ugyanakkor figyelembe kell vennünk, hogy a kereskedők, a fogyasztók részéről legyen nagyobb a nyomás arra vonatkozóan, hogy miért nem hagyjuk végre ezt a politikát. Végrehajtjuk, vagy nem hagyjuk végre, bármit is teszünk, az európai halászokra nézve ez káros lesz a piacon. Márpedig, ha a piacon nem tudnak jelen maradni, jelen lenni, akkor vége az egész játszmának, ezért ezt figyelembe kell vennünk, amikor eldöntjük, hogy mit teszünk. Amit Elisa is mondott, független attól, hogy van-e kirakodási kötelezettség vagy nem, az északnyugati vizeken, amelyet jobban ismerek, nagyon sok a halászati üzem, amelyek esetében a szelektív jelleget javítanunk kell. Magas volt a visszadobások aránya éveken keresztül, és nagyon vonakodtak az előrelépés tekintetében, noha rendelkezésre állnak az eszközök, vannak problémák, ha a szelektív jelleget javítjuk, akkor is a piaci részesedés csökken, ez a realitás, ugyanakkor ha előre szeretnénk lépni, akkor ezt el kell fogadnunk. És történt jó munka már ezen a területen, amiről szintén nem lenne szabad megfeledkezni. A karolati stabilitásról nem szeretnék szólni, ez egy olyan érv, amelyet évekkel ezelőtt amelyet évekkel ezelőtt is felhoztunk már, a kisüzemi halászat esetében itt általában nemzeti problémák jelentkeznek, nemzeti szinten osztják el a, probléma, a, a kvótákat. És még egy utolsó gondolat, nagyon röviden emlékszem, amikor az Ophelia hurikán az ír partokat sújtotta, vagy az Emma vihar, amikor a gyermekeim iglót építettek a házunk előtt. Az éghajlatváltozás azt hiszem nagyon is egy valós jelenség, és figyelembe kell vennünk azt is, hogy a halászat terén milyen hatásra fog majd kiváltani. Csak ennyit szerettem volna elmondani. Euh, Köszönöm, Dominik. Szeretném még a meghallgatás lezárásra jött köszönetemet kifejezni a három előadónak, azért is, hogy válaszoltak a képviselők kérdéseire. Azt hiszem, hogy megérdemlik a tapsot mindhárman. Alors, euh, je voudrais aussi remercier Elisa. Elizának, Eliza Röllernek is szeretnék köszönetet mondani, aki az Európai Bizottság nevében szólt, és nagyon érdekes dolgokat mondott. és mindez megerősíti, ha erre egyáltalán még szükség volt, hogy mennyire nehéz ezen intézkedés végrehajtása, de hát ezt az Európai Parlament szavazta meg, hogy ezt végre kell hajtani. Látjuk, hogy mennyire összetett ez a helyzet, és hogy kiigazításokra van itt szükség. Persze még nem fejeztük be itt a munkát a tanácsban, vagy akár az Európai Bizottságban sem ezzel kapcsolatosan mindenkinek. Köszönöm, most áttérünk a napirendünk következő pontjára, ha ezzel egyetértenek, de ha nem, akkor is így fogunk eljárni. Mindenkinek köszönöm. Aki a helyét el akarja hagyni, az most tegye meg. Tout le monde reste, Mindenki marad? Csodálatos. Ez ritka dolog. Bon, écoutez, alors, donc, nous allons passer au point 4. Akkor áttérünk most a négyes napi rendi pontra, ahol is, hát azért most megkezdődött a mozgás a teremben. Voilà, voilà, c'est ça. Ça bouge. Vésmenés van, akkor üdvözölni szeretném az előadókat, ha megengedik egy pillanatra. Bon, allez. Bon, s'il vous plaît. Rendet kérek. Please, por favor. Merci. Donc, si vous voulez bien. Köszönöm. Tehát, ha megengedik, akik elúhatják hagyni a termet, azok ezt tegyék meg, kérem önöket. Akkor most áttérünk a napi rendünk negyedik pontjára, ahol is az Európai Parlament és Tanács rendeletéről van szó. Ez egy több éves helyreállítás terv a Karthal földközi tengeri állítmányára, állományára vonatkozó. Kompliké? Eh, most még nincs itt a jelen, még nincs jelentéstevünk. A bizottság elfogadta jogalkotási javaslatát az ikat ajánlására, ez a 2016 15 ajánlás, és ez egy több éves helyreállítási terv a karthal állományára vonatkozóan. Tehát a jogalkotási javaslat kapcsán fordultak hozzánk, és ezt holnap reggel kiosztjuk ezt a témát majd a koordinátorok ülésén, tehát lesz jelentéstevője. Most viszont meghallgatjuk az Európai Bizottság prezentációját, és persze, hogyha valaki ezt követően hozzá kíván szólni, akkor eszmecserére is lehetőség lesz. Meg is adom a szót Vázquez úrnak az Európai Bizottság részéről. Vous pouvez y aller, tirez les premiers. Tessék, elsőként. Hello, good afternoon. Uh, thank you for this opportunity to kellemes napot mindenkinek, és köszönjük ezt a lehetőséget, hogy beterjeszthetjük ezt a javaslattervezetet. Mielőtt még elkezdeném a témát magát, hadd beszéljek egy kicsit eh, ezen állomány kezeléséről. Néhány szóban csak azt szeretném elmondani, hogy az elmúlt 25 évben a biomassa szintek csökkentek, és ezek azt mutatták, hogy sokkal magasabbak a hal eh, állomány halálozási arányai, és emiatt arra volt szükség, hogy egy helyreállítási tervet hozzunk létre a hal esetében. Hadd emlékeztessek arra, hogy az Európai Unió 70%-ban felelős a kifogásokért, a kótákért ebben az jelenleg. Tehát nagyon fontos szereplői vagyunk a túlhalászásnak, ami az elmúlt 25 évben bekövetkezett. Pontosan ezért a javaslatban, a bizottsági javaslatban túlmegyünk azon, ami szükségszerűen csak átültetés, és sokkal inkább nem korlátozó ugyan, de sokkal egyértelműbb javaslatokat teszünk, és egy kicsit módosítjuk néha a százalékos arányokat, például a mellékfogások esetében. Miért tesszük ezt? Azért, mert a legutóbbi tudományos felmérés, eh, EU felmérés 2006-ban eh, azt mutatta, hogy adathiány van a karthalra vonatkozóan. Az állományok esetében kevés biológiai adat áll rendelkezésre. A kifogások esetében jók az adatok, de nem a biológiai adatok esetében. Ezért azt javasoltuk, hogy növeljük a tudományos megfigyelői lefedettséget 5%-ról. Ezt növeljük az EIKET és elfogadta azt, hogy 20% legyen ez az um, arány. Ennek kettős oka van. Először is uh, ez egy um, éppen uh, helyreálló uh, faj. Másodrésztről pedig ha megfelelően alkalmazzuk az európai tengerészt, itt halászti alapokat, akkor abból részben finanszírozni lehet ezt a fajta tudományos megfigyelést. Arra is fel kell hívnom a figyelmüket, mert valószínűleg majd láthatják azt, hogy különbség van azon áldozatés között, amit a, a tonhalas tettük, főként 13-as cikkben ez szól a mellékfogásokról. És miért ezt nem változtattuk meg, ez drámaian, jön, de itt egy kicsi szerkesztési változtatás történt, pedig azért, mert 2018-ban az Európai Bizottság nak van egy delegált aktusa, amely módosítja a kirakodásra vonatkozó kötelezettséget. Ez a 2008-191-es bizottsági delegált aktus, ugyanazt a nyelvezetet használjuk ebben a rendeletben. Ezt a nyelvezetet vettük át ebbe a javaslatba is, azért, hogy egyértelműek legyünk, hiszen ez a rendelet már érvényben van. A bizottság november 30-án hagyta ezt a rendeletet, és két hónap volt arra, hogy a tanács, a parlament megjegyzéseket küldjön, nem kaptunk semmit, ezért arra a következtetésre jutottunk, hogy a parlament és tanács ezzel egyetértett. szeretném felhívni a figyelmüket arra a tényre is, hogy az egyes függelékben vannak minimális standardok a halászati megfigyelési programokról. Itt is az átültetésről van szó az ICAT javaslatok esetében ez a 16-14-es ICAT javaslat. A cél az az, hogy valóban helyreálljon ez az állomány. Ezt indokolja azt, hogy az ICAT már jóvá hagyta a mi javaslatainkat, ugyanakkor egy ajánlást és átültettük a 1605-öst, a földközi-tengeri karthal helyreállítását illetően, illetve a tudományos programokra vonatkozó ajánlást. Ez nagyon fontos, főként ebben az esetben, mert az adatok nem állnak elegendő mennyiségben rendelkezésre, főként a biológiai adatok esetében. Gondolok arra, hogy milyen koruk a súlyuk ezeknek a halaknak, ez nagyon fontosak ezek az adatok ahhoz, hogy sokkal jobban fel tudjuk mérni az állomány helyzetét. A következő állomány felmérésre 2020-ban fog sor kerülni az ICAT részéről, és remélhetőleg itt már sokkal több tudományos adatot tudunk biztosítani. És még mielőtt meghallgatnám az önök első gondolatait ezen a javaslatról, szeretném felhívni a figyelmüket a hármas cikkre, amely egyfajta delegáció a kettő 2.2-es cikk esetében a 183-2008-as rendelet esetében. Nagy volt a vita itt, ugyanis ez egy derogációt jelent a közös halászati politika értelmében, de erre szükség volt, volt ennek egy precedense is, ennek a delegációnak. A kékúszójú tonhal helyreállítási tervében. Azt várjuk, hogy a helyreállítás 2022-re megtörténik azáltal, hogy a kék uszonyú tonhal esetében létrehajtjuk a helyreállítási tervet, a kapacitást megvizsgáljuk, ellenőrizzük ezt. Azt várjuk, hogy ezt az állományt azt várjuk, hogy szinte helyre áll ez az állomány, 2, vagy már hára állt is 2017-re. Nem azért, mert 2031-et jelöltük eh, ki célpontnak, eh, ez azt jelenti, hogy ne állhatna helyre az állomány ezen időpont előtt. De még akkor is, hogyha lezárjuk, megszüntetjük ma a halászatot, akkor sem lesz nem MSI 2022 nem azért, mert nem halászunk. Szerettem volna felhívni figyelmeket erre a pontra, de az elmondottakon kívül mást nem tudok nekik elmondani, és várom a megjegyzéseiket. Uh, Köszönöm szépen, Vázquez úr. Most pedig megadom a szót a képviselőknek, akik kívánnak szólni. Aguilera asszony. Köszönöm, elnök asszony. Nos, ez egy nagyon fontos terv, szükségünk van arra, hogy a karthal állomány tekintetében intézkedéseket foganatosítsunk, de a terve kapcsolatban, illetve a rendelet ismeretében vannak bizonyos kétségeim, amelyeket szeretnék a bizottság képviselőjéhez intézni, és van néhány dolog, ami nem tetszik. De először is a két tegyeimet szeretném elmondani, ha lehet ezekre várnék választ. A tízes eh, cikk eh, kapcsán a második cikkben a megszövegezés elég eh, zavaros, itt a tilalmi időszakról beszél, és azt említi legalábbis a spanyol változatban, hogy a földközi tenger karthalálomány védelme érdekében a Germon földközi tengeri állományára halászó soros hajók vonatkozásában alkalmaznak tilalmi időszakot. Ez az elnevezés zavaros. Itt jó lenne, hogyha a fehér tonhalat említenék meg. Tehát a tilalmi időszakkal, illetve a koncepcióval egyetértek, de zavaros ez a megfogalmazás. Az ágazat hívta fel egyébként erre a figyelmüket, és az ágazat úgy értelmezi, hogy ez a megszövegezés egy kicsit félreérthető. Ebben a formájában egyetértünk a tilami időszakkal, de nem ezzel a javasolt megfogalmazással. És a 13-as cikkben a járulékos fogások kapcsán az 5-ös pontban az szerepel, hogy amennyiben a lobogó szerinti tagállam számára kiosztott kvóta kimerül, az elpusztult karthalakat egészben és feldolgozatlan állapotban ki kell rakodni, és ezeket a hatóságok elkobozzák, elkobozhatják. Ez a lehetőség azt jelenti, hogy itt jogsértés, vagy esetleges jogsértés következett be? Ezt eh, lenne jó tisztáznunk. és ugyanígy a 13-as cikk, valamint a hobbi horgászatra vonatkozó rész azt említi, hogy, illetve úgy fogalmaz, hogy ezt valahogy finomítanunk kellene. Egészen konkrétan Spanyolországban ez a fajta hobbi horgászat a hal esetében tilos, tilalom vonatkozik rá, éppen ezért a mentességgel amit biztosíthatunk, körültekintőek kell legyünk. A 13-as cikk 3-as bekezdésére gondolok, valamint arra a bekezdésre, amely konkrétan a hobbi horgászatról szól. Konkrétan ezt eh, a hobbi horgászatot eh, említi, illetve lehetővé teszi a eh, horgászbottal történő hobbi horgászatot. Ezzel kapcsolatban vannak kételjeim eleve felmerül bennem a kérdés az, hogy miért nyitjuk meg ezt a lehetőséget, amikor ez bizonyos országok esetében, mint hazámban, nagyon is helyesen tiltva van. És végezetül a 20-as cikk, ezzel kapcsolatban nincsenek kérdéseim, inkább egy, egy véleményt szeretnék elmondani. A 20-as cikk ugyanis a nyílt vízi horogsoros hajókat érintő nemzeti megfigyelői programokról szól. Ha jól tudom, a, az IKA 25%-ot jelzett, a bizottság viszont azt javasolja, hogy legalább 20%-á nemzeti tudományos megfigyelők legyenek jelen. Szeretném tudni, hogy ezt mivel indokolják. Szerintem ugyanis ez az arány túlzás, nem ez az, amit, az, amit a politika szervezet javasol, de az 5%-ról a 20%-ra ugrani legalább 20% arányban nemzeti tudományos megfigyelőket küldeni, szerintem túlzásnak tűnik, és egyébként nem értek egyet ezzel a javaslattal. Az IKA javaslata nem ez, érthet, megértettem volna, hogyha ezen az arányon túl szeretnének lépni, de azt megjegyezni, hogy legalább 20%, tehát lehet akár 40 vagy 50% is a Nemzeti Tudományos Megfigyelők aránya nem felel meg az IK mandátumának, és véleményem szerint ez túlzás. Ennyi lett volna, illetve egyéb apróságok, de alapvetően ezek lettek volna azok a pontok, amelyeket szerettem volna hangsúlyozni, és ha lehet, ezekre várni pontosítást a bizottságtól. Thank you, Clara. Uh, Mrs. Köszönöm, Clara Briano képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm azt is, hogy bemutatták ezen ik ajánlás átültetésére vonatkozó intézkedést. Fontos ez a munka, nagyon várták is ezt a halászaink, az európai halászok. Ahogyan Klára kollégám is említette. Nekem sem volt még időm, hogy megismerjem a javaslat egészét, ezt meg akarom persze tenni, meg akarom érteni, hogy az Európai Bizottság mit javasol az ikathoz képest, mi a többlet a bizottság javaslatában. Mert alapvetően egyszerű lenne, hiszen így az összes ország, amely az ikat szerződő fele, így ö, ö, ugyanazt lehetne átvenni európai szinten is. Azt Hiszem, hogy a következő eszmecsere alkalmával erről fogunk majd beszélni. A hetes cikket nagyon kedvezőnek ítéltem, ebben ez szerepel, ahogy mi is javasoltuk a tonhal vonatkozásában, hogy a kontingensek egyelő elő, elosztása a kisüzemi halászatra is figyelemmel kell, hogy legyen, ez azt hiszem, hogy ösztönzés helyett inkább kötelezettség kellene, hogy legyen, de mindenféleképpen ebbe az irányba kell elmozdulnunk. Ugyanakkor van egy kétségem, talán most el tudja nekem mondani itt a 15-ös szikre vonatkozóan, ahol is, az is lehet, hogy én nem értettem jól, de itt a karthar halászó ö, hajók engedélyezéséről van szó, itt mellékfogásról beszélnek, itt ez, ö, hogyha engedélyezetek, akkor nem lehet, hogy mellékfogás legyen, ha meg nem engedélyezetek, akkor nem tartoznak ezen cikk hatája alá. Itt meg is elnék, mert lesz még alkalom az eszmecserére, de nagyon jó lenne megérteni, hogy mit is tettek hozzá önök, a bizottság az ikat ajánlásához. Azt hiszem, hogy különösen ezen kellene dolgoznunk. Köszönöm. Thank you, Mr. Sarah. Köszönöm szépen, Szerem Szántos képviselő. Obrigado. E- Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a prezentációt, és a két kollégámmal ellentétben bevallom, hogy nem olvastam el ezt a dokumentumot, úgyhogy amit mondok, az eh, most a prezentációra épül amelyet volt olyan kedves és elmondott. Az alapján, amit hallottam, úgy értettem, hogy a karthal vonatkozásában nem hiányosak az adatok, hanem éppen a biológiai ismeretek hiányosak. Emlékszem, hogy a 90-es évek óta beszélünk a karthallal kapcsolatos problémákról, és akkor beszéltünk arról, hogy jobban meg kell értenünk ezt a halfajt, az ICAT egyezmény keretében is. Az Európai Unióban van egy rendelet a biológiai adatok összegyűjtésére vonatkozóan. Ez természetesen az Európai Bizottság, illetve az Európai Bizottság kötelezettsége. Két kérdésem volna. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy az MFF adatait, az MFF kereteit hogyan alkalmazunk, tehát az adatokat hogyan gyűjtöttük össze, tekintettel, hogy a karthal egy olyan faj, amely a rendelet értelmében nem kapott finanszírozást az adatok összegyűjtése. Hogyan kerül sor a finanszírozásra? Ugyanis amikor tanulmányokat készítenek a hajóflottáról, akusztikus jelzésekről és egyebekről, amire ugye a kötelezettség vonatkozik. Klárával nem értek egyet, ami a lefedettséget illeti. Szerintem 5% nagyon alacsony arány, és éppen ezért örülök annak, hogy az Európai Bizottság 20%-ot javasolt, ugyanis a megfigyelők Azori szigetek esetében a nemzeti megfigyelők aránya 50% a tonhal halászok között. Az ikrát esetében pedig a biológiával kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy mi az, ami hiányos a szaporodással, vagy az elosztással kapcsolatban, az eloszlással kapcsolatban hiányosak az adatok, ugyanis az ismeretek, eh, a biológiai adatokra vonatkozó ismeretek nagyon hiányosak. Köszönöm. Thank you. Eh, Köszönöm szépen, Mató úr. Köszönöm, elnök asszony. Ha korábban már beszéltek előttem, ennek megvan az előnye és a hátránya is, mert sok mindent elmondtak eh, előttem. Annyit tennék még hozzá, hogy a néppárt frakciója elfogadja és támogatja ezen intézkedéseket, amelyek közép és hosszú távon a halászat fenntarthatóságáról gondoskodnak. Az ICAT tudományos véleménye is ezt a helyreállítási tervet javasolja. Szerintem a takok meghatározása hasznos, illetve a szigorú ellenőrzési intézkedések meghozatala, de ha elfogadjuk a tudományos szakvéleményt, akkor szeretnénk, hogy az ICAT hasonló esetekben tudományos szakvélemények, mint például a kékuszójú tonhal esetében ugyanezt tegye meg, tehát legyen következetes más esetekben is is. Ezt annak idején is kértük, és éppen ezért szeretném most is elmondani, hogy tekintettel arra az áldozatra, amelyet az európai horogsoros hajók számára mindez jelent, szükségünk van az áldozatvállalás, illetve a károk kártalanítására, ez eddig nem következett be, úgyhogy ezt is fel kell vállalnunk. Egyetértek egyébként Clara Aguilera által feltett legtöbb kérdéssel a cikkek szempontjából. Szerintem itt pontosításra van szükség. Mindenesetre módosítók formájában erre még nyílik majd lehetőségünk. És megismételném még egyszer, hogy az álláspontunk mindig is az volt, hogy a bizottságok javaslatai a lehető legszigorúbbak legyenek, és legkonkrétabbak, tehát az a végrehajtás ne arra használjuk fel, hogy megnyissuk a lehetőségek körét. Az ajánlásokat konkrétan hajtsuk végre, mert így mindig tudni fogjuk, hogy mihez tartsuk magunkat. Köszönöm. Thank you. Mrs. D'Amato. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Az szerződő feleként az EU-nak kötelessége a 16 15-ös ajánlás végrehajtása 2031-ig, ugye a, ton, a karthara vonatkozóan. Itt jogszabályok fogalmaznak meg kötelezettséget, és az, az EU-nak lehetővé teszi, hogy nemzetközi felelősségének felelősségét érvényesítse. Ugye itt helyreállítási tervről van szó, amely a különböző sajátosságokat is figyelembe vesz a halászati technikákat többek között. Ez a helyreállítási terv keretében az EU-nak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a partmeléki halászatot és a szelektív halászati eszközök alkalmazását, ez ugyanis a környezeti hatást csökkenti. Tehát itt a hagyományos halászat és a kisipari halászat módszereiről van szó, és ez egyelő feltételeket biztosít a helyi halászoknak. Ugyanakkor a mozgástér itt a mediterrán a földközi tenger térségében olyan sajátosságokat mutat fel, amire figyelni kell. Először is ez az állomány, ezt más or, nem európai országok is ö, ö, igénybe veszik, és teljes mértékben betiltani ezt a fajta halászatot, ennek nem lenne semmi értelme. A földközi tenger nagy vonzerű a szabadidős horgászat számára is, ezért ezt az ajánlást erre az ágazatra is alkalmazni kell. Azonban egy kedvező jogalkotási kontextusban mégis fel kell vetni néhány pontot, amikor a kisipari halászatról beszélünk, illetve a halálomány védelméről. Itt van először is a 24. cikk, az előzetes bejelentésről a kikötőbe való visszahajózásról, és ez nem veszi figyelembe a szervezeti dimenziókat, például a kis ö, méretű hajók problémáit. Hogyha például valaki négy óránál kisebb távolságra lenne a kikötő, től, akkor mit tegyen egy ilyen bejelentési kötelezettség esetén? Aztán itt például a kevésbé súlyos környezeti hatás eredményező eszközök használatára is van egy kötelezettség. A fenntartható eszközöket kell mindenképpen ösztönözni ezek használatát, hogy a környezeti hatást csökkentsük. Mindenképpen együtt akarunk működni, hogy a javaslatot optimalizáljuk. Köszönöm. Köszönöm, Róza. Most pedig újfent megadom a szót az Európai Bizottság képviselőjének, Vázquez úrnak, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Thank you, President. We're going to go. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyenként átmegyek eh, ezeken a kérdéseken. Aguilera asszony felhívta figyelmünket arra, hogy a 10.2-esben a lezárás időszak nem egészen egyértelmű, és ez ki fog hatni bizonyos hajótípusokra. Számomra, én nem vagyok nyelvi beszélő, de szerintem egyetem itt ez a kifejezés. Jelenleg a tanácsban arról beszélünk, hogy kismetében módosítsuk ezt a megfogalmazást, hogy figyelembe vehessük az Aguilera asszony által is elmondott aggályokkal, egyértelműen azonosítsuk azt, hogy ez kizárólagosan azokra a hajókra vonatkozik, amelyek rajta vannak a listán, olyan hajókról van tehát szó, amelyek engedélyt kaptak. A spanyol delegáció is erről beszélt a tanácsban, és próbálunk megoldást találni számukra. A 13-as cikk 5-ös pontjára vonatkozólag ez nem egy ö, simán átvett szöveg, hasonló itt az elgondolás, mint a 16.4-es pontban. 167 per 2017-es rendelet esetében, és ez pedig a kék 28 szól. Tehát itt a cél csak az, az illetve itt arról van szó, hogy ez hasonló um, lehet önök számára, hiszen ezzel már foglalkoztak két évvel ezelőtt amikor az elkobzásról beszélünk, akkor ugyanabban a kontextusban beszélünk, mint a tonhal esetében. A cél az az, hogy eltántorítsuk a halászokat attól, hogyha már kimentették a kótát, továbbra is kirakodjanak karthalat. Nem akarom magyarázni azt, hogy hányfajta módszert lehet létrehozni. Arra, hogy a karthal kirakodását megakadályozzuk. Itt a cél az az, hogy azt akarjuk megakadályozni, hogy ki rakodják a karthalat. 13.3-as pont, itt utalunk a hobbi horgászatra. Igaz az, hogy néhány tagállam, Spanyolország, de mások is, Málta és más tagállamok is megtiltották a hobbi horgászatot a karthal esetében. Ebben az esetben szeretnénk rugalmasnak lenni, ezek a szabályok kizárólag az érintett tagállamokra fognak vonatkozni, annak érdekében, hogy a tagállamok, amelyek elküldték a listát a hobbi horgász hajókról, azok továbbra is gyakorolhassák ezt a tevékenységet. Tehát rugalmasnak kívánunk lenni azon tagállamok esetében, amelyek, nem, amely, amelyek sokkal korlátozóbb nemzeti szabályt vezettek be, vagyis ahol tiltják a hobbi horgászatot a karthal esetében. A 20-as cikk, és a kérdés, hogy miért értünk át az 5-ről 25%-os arányra. Tudtam, hogy itt vita lesz, nem ez az egyetlen pont, de ez a legfontosabb pont, ahol kitartunk a 16.05-ös szövege mellett. Miért? Azért, mert fekete tengerben történik a karthal halászata, Az Európai nál vannak a gazdasági források, és nem csak gazdasági források, hanem mi vagyunk főként felelősek azért, mert túlhalásszák ezt a fajt. Tehát erőfeszítést kell tennünk, hiszen mi vagyunk főként felelősek itt, Ráadásul még gazdasági lehetőségeink is vannak eh, arra, hogy ezt lefedjük, és másrésztről eh, erre szükség is eh, van. Ez fontos mind a fejlődő, pedig a fejlett országok számára. Hogyha az elkezdben erről döntenek, akkor persze mi mindig az alacsonyabb szintre kerülünk, hiszen a többi szerződéses fél nem rendelkezik ilyen gazdasági erőforrásokról egyrésztről, másrésztről pedig nem, is rendelkeznek ilyenfajta felelősséggel a túlhalászás területén a flottáik mértéke miatt, illetve a kifogott mennyiségük alapján sem. Tehát ez a mi felelősségünk. Most a kérdés az az, hogy egy korai helyreállítást szeretnénk-e, hogyha igen, akkor a tudományos területen is tennünk kell valamit. Vagyis jobb adatokra van szükség. Engedjék meg, hogy most eh, Briano asszony kérdésére térjek rá, illetve rátérjek Szara Santos úr kérdésére, mert ez kötődik ehhez a témakörhöz. Ismerjük a kartha biológiáját általában de az állományoknak az összetételük, a genetikájuk, a környezet miatt másfajta jellemzőik vannak, attól függően, hogy hol szaporodnak. Tehát itt tudáshiányunk van a kor hossz viszonyról, illetve a járulékos fogásokról, illetve a, az érettségükről. Tehát ez a négy pont az, ami mérvadó. Ezek nagyon fontosak, ezek a pontok az állomány felmérése szempontjából, illetve az értékelés szempontjából. Az egyik fő pontja ennek az az, hogy a 21. században változtak a halászati technikák. Most már eh, a felszínűtől a nyíltvízi hajózásra. Persze tudok beszélni arról, mit is jelent ez, de ez lehetővé teszi azt, Ezért előfordulhat az is, hogy a hajók még ugyanaznap visszajönnek a um, kikötőbe, de az is lehet, hogy 72 órán um, belül. Örülök, hogy Brianna asszony a hetes cikkre rámutatott megpróbáltuk ezt óvatosan, körültekintően megfogalmazni, és úgy véljük, hogy az i tett védjük meg a kék 25 tonhal esetében nem csak ott, itt a um, kisebb halász, kisüzemi halászatról is beszélünk, tehát koherensek vagyunk megvédjük tehát ezt az Európai Unióban. 15-ös cikk. Igaza van abban, hogy a 15-ös cikk egyes bekezdése, a B pontja furcsának hangzik. Azért, mert általában a járulékos fogás koncepciója eléggé széleskörű. és nem igazán különböztetjük meg a véletlenszerű kifogást az általános járulékos fogástól. A Fölközi-tenger térségében rendszeresen előfordul járulékos fogás, a karthal esetében, főként kis méretekben, hiszen a kis méretben történik ez. Tehát egy egész olyan flotta van, amely hagyományosan minden évben fontos mennyiségű járulékos kifogással rendelkezik a karthal estében, ugyanis ezt nem tudják elkerülni, ezeket a járulékos fogásokat. Olyan hajókról van szó, amelyek másfajta fajokat halásznak, például tonhalat, és olyan hajókról van szó, amelyek vegyes halászatot folytatnak cápák esetében is. Itt egyetemben megcélőzzük azokat a halászhajókat, amelyek a karthalra halásznak. A karthal kifogás, akkor más fajok is kifogásra eh, kerülnek, nem csak olyanokat, amelyek kóta alatt vannak, hanem például tonhalat, vagy más, bármilyen más halfajtát. Lehet, hogy meglepett amiatt, hogy előre meghatározzuk azt, hogy milyen fajta hajóknál van járulékos fogás, de Szerintem pontosan így lehet eh, körülhatárolni a flottákat. Minden hajó, amely a földköztelket esetében halászik, a nagy részük a fogásként kathat és ki fog tudom, hogy nem lehet megmondani előre azt, hogy melyik hajónál lesz eh, járulékos fogás szerintem mindegyiknél, de de minden nagyméretű hajónál lesz fajta járulékos fogás a karthal esetében. Az, amit eh, Szara Santos úr kérdezett, a az ICAT e által finanszírozott projektekről a karthal esetében. Nos, itt elmondhatom, hogy itt az én benyomásom az az, hogy igazából nincs ilyen igazi program a karthal esetében. arra vonatkozólag, hogy az adatgyűjtés mennyire vonatkozott a karthalakra. A földközi tenger karthal korábban nem volt kóta faj, és ezért nem is gyűjtötték be adatokat róla. Nem tartozott a adatgyűjtési rendelkezés hatája alá, nem minden tagállam tett így elegette az adatgyűjtés és kötelezettségnek. Mátó úr megjegyzéseire reagálva. Arról beszélt, hogy milyen fajta tudományos tanács van, és hogy mi a különbség ezek között szemszög szempontjából, hogy milyen helyzet van a helyreállítás, illetve milyen az olyan helyzetek közül, ahol kell helyreállítási terv. Az eket hozzáállása, a kék úszonyú tonhal esetében, itt a biomassa arányát vizsgálták meg. Elmondhatom, hogy az Európai Unió az elmúlt ICAT éves marakesi ülésen már beszélt arról, hogy egyfajta kezelési terv jöjjön létre. Legtöbb esetben szó volt arról, hogy mm, a javaslatnak milyen mértéke lesz, milyen mérete lesz, illetve figyelembe véve azt, hogy a legtöbb vitát torzította az a vita, amely az elosztási kulcsról szólt. El kell mondjam, hogy minden szerződéses félre kapcsolatba léptünk az elkedben. Elküldtük nekik is a javaslatunkat. Vártuk a megjegyzéseiket április 30-áig. Megérkeztek a javaslatok, hozzászólások, megjegyzések. És most már ezeket figyelembe kell vennünk meg ezeket vitatni a partnerekkel. És a tagállamokhoz majd visszatérünk ezen kezelési terv javaslataival kapcsolatban a kék 28-tól vonatkozólag majd a nyár végé, végére. És még válaszolnom kell Damato asszonynak is, 24-es cikkre tért ki, teljes mértékben igaza volt, már beszéltünk erről a tanácsban is, hiszen ők is felhívták a figyelmünket erre a pontra, vagyis arra, hogy a négy óra talán kicsit hosszú előzetes bejelentés szempontjából az a célunk, vagy legyen egy másik javaslat is, és azt mondjuk, hogy rendben négy óra, ez egy általános szabály, persze, hogyha valaki minden nap visszajön, és területi vizeken halászik két-három mérföldekre, akkor lehet, hogy nem tud visszatérni négy óra alatt, de akkor ezt a fel kell jegyezni, hogy két vagy három óra alatt ért vissza a kökötőbe. Nagyon fontos, hogy a négy óra, ez persze egy általános szabály, célja ennek az volt, hogy megkönnyítse az ellenőrző szervek munkáját, tehát így be tudják jobban tervezni azt, aki fog belépni a kikötőkbe. Tehát szerintem itt rugalmasak lehetünk, de ezt mindenképpen minden esetben igazolni kell bizonyos hajófajták esetében, vagy olyan hajók esetében, amelyek területi helyeken, hajókon ö, hajóznak. Ez a fajta derogáció a négy óra tekintetében már engedélyezett volt bizonyos halászatoknál, és itt a négy órát kettőre változtatták, tehát a rugalmasság lehetséges, de általános szabályt, ezt az általános szabályt